Okay, colleagues, can I call a meeting to... Kedves kollégák, szeretném kérni, hogy foglaljanak helyet, és kezdjük meg a napirend tárgyalását. Fogadjuk el először a napirend tervezetet. Ha mindenki elégedett a napirend tervezettel, akkor már el is fogadtuk, és most következik az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezzel kapcsolatban van-e esetleg mondani valójuk? Ha nincsen, az kiváló, és akkor következik a belga elnökséggel folytatott eszmecsere a közlekedési témákban. Sút miniszter van a körünkben, és meg is adom önnek a szót, Sup úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval, Tisztelt elnök úr, kedves koordinátorok, kedves jelentéskészítők, kedves közlekedési szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim! 2010. július 13-án bemutattam a mobilitással és közlekedéssel kapcsolatos prioritásainkat. Ezt a programot kedvezően fogadták, de sokan azt mondták, hogy ez eh, a program nagyon ambiciózus, sőt, talán túlságosan ambiciózus. Sokan úgy gondolták, hogy ezen célok megvalósítása azt jelenteni, hogy valóban sikeres volt az elnökség. Most már egy hónap telt el a belga elnökség vége óta, és a különböző reakciókból azt tudom eh, levezetni, hogy pozitívan látják a belga elnökség munkáját a mobilitás és közlekedés területén. Október 26-án már tájékoztattam önöket arról, hogy milyen eredményekkel zárult Antwerpenben az informális közlekedési tanács és arról is tájékoztattam őket arról, hogy a 2010. október 15-én tartott TTE tanácsülés milyen eredménnyel zárult Luxemburgban. Ma pedig szeretnék áttekintést adni arról, hogy milyen eredményeket és döntéseket hoztunk meg az elmúlt időszakban a különböző dossziék tekintetében. A fenntartható jövő a közlekedés számára úgy, hogy biztosítjuk a különböző közlekedési módozatokat, ez volt a kiinduló pontja a belga programnak. Egyetemű célkötőzéseink voltak a különböző közlekedési móduszok számára, másrésztről pedig tájékoz, támogattuk a különböző célkötőzéseket, és megszerveztünk nagy eseményeket is, illetve egy innovatív gondolkodásmódot próbáltunk megvalósítani. Mit jelent a közlekedés fenntartható jövője. Amikor októberben eszmecserét folytattunk, akkor azt mondtam, hogy az első prioritásunk az az volt, hogy előterjesztünk egy fehér könyvet, amely a közlekedés jövőjének stratégiai vízióját tartalmazza. Milyen választ lehetne adni a közlekedés területén felmerülő új kihívásokra, hogyan lehet fenntarthatóvá tenni a közlekedést, és időközben hogyan lehet eh, a különböző közlekedési módokat eh, garantálni. A fehér könyv kicsit késlekedett, de nem foglaltunk el mégsem várakozó álláspontot. A belga elnökség sokat tett azért, hogy a tanácsban foglalkozzunk ezzel. Október 15-én a közlekedési tanács ülésen politikai eszmecserét folytattunk arról, hogy a fehér könyvnek milyen lényegi elemei lehetnének. Ezen gyakorlat eredményeit lehet látni abban, ahogy a bizottság a fehér könyvet megpróbálja összeállítani, és remélhetőleg ennek a közreadására a magyar elnökség alatt sor kerül, és ekkor sikerül majd következtetéseket is levonni. Az október 15-i közlekedési tanácsülésen az Európai Bizottság egy irányelv tervezetet nyújtott be a parlament, illetve a tanács közleműködésével, hogy egy egységes eh, európai vasúti hálózatot, vasúti teret lehessen eh, létrehozni. Ez az első eh, vasúti csomag átdolgozását jelenti tulajdonképpen. A szárazföldi közlekedési munkacsoport a tanácsban foglalkozott ezzel. Három kategóriát határoztak meg, amelyek köré csoportosították a vitákat a munkacsoportban. A három téma a következő. Az egyik az a vasúti infrastruktúra finanszírozása és tarifáinak meghatározása. Ezen kívül a második az, hogyan lehet hozzájutni jobban a az a harmadik pedig a felügyelet kérdése. A mi ösztönzésünkre a bizottság áttekintett javaslatát, főként az első téma tekintetében néztük meg. Itt javításokat, egyértelműsítést próbáltunk elérni, illetve a kompromisszumra törekedtünk. Párhuzamosan a 2010. december 2-án tartott közlekedési tanácsal megszerveztünk egy vitát is, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan lehetne egyfajta politikai irányt megvalósítani, és hogyan lehetne a munkacsoport munkáját arra irányítani, hogy politikai megalapodás lehessen elérni 2011 első felében a magyar elnökség alatt. Remélhetőleg erre majd a tanácsülésen kerül sor 2011. június 16-án Luxemburgban. Hölgyeim és Uraim, ismerik azt a meggyőződésem, hogy az erős mobilitás a szolgáltatások és áruk tekintetében az Európai Unióban együtt kell, hogy járjon azzal, hogy maximálisan megvédjük a környezetünket. Minden közlekedési módot optimalizálnunk kell, vagyis ezeket környezetbarátabbá és takarékosabbá kell tennünk. Ahogy önök már valószínűleg tudják, 2010. október 15-én a közlekedési tanács ülésen politikai megállapodást hoztunk létre arról, hogy áttekintjük az Eurovinyetta irányelvet. Ez a megállapodás nagyon fontos lépést jelent előre abban, hogy a külső költségeket internalizálni lehessen a szárazföldi közlekedésben, és, um, és így a um, gyakorlatban is alkalmazzuk a szennyező fizet elvet. Összefoglalva, ez a javaslat lehetőséget kínál a tagállamok számára arra, hogy um, a infrastruktúra költségek mellett bizonyos külső költségeket is, mint például a légszennyezés vagy a zajterhelést, ezeket is elszámolhassák. A tagállamoknak lehetőséget kínálunk arra, hogy variálják az infrastruktúra költségeket, annak érdekében így, hogy le lehessen küzdeni a dugókat, anélkül, hogy a közlekedési szektor kompetitivitása veszélybe kerülne megtettük a szükségest annak érdekében is, hogy ezt a dossziét át tudjuk adni a magyar kollégáinknak, és reméljük, hogy ez a szabályozás sikeres lesz, illetve sikerül meglapodást terjedjenek tekintetében majd az intézmények között a második olvasatban. A fenntartható mobilitás többről szól, mint csak a környezet figyelembevételéről. Ez kötődik ahhoz is, hogy megvédjük a fogyasztók jogait, illetve figyelembe vegyük az utazókat, akiknek korlátozott a mobilitása. 2010. november 30-án az Európai Unió tanácsa az Európai Parlamenttel folytatott egyeztetés során egy megállapodásra jutott a busz és távolsági busz utasokra vonatkozó jogok tekintetében egy védelmi szabályozást hoztunk létre az autóbusz, illetve a, a, kiránduló buszok tekintetében. Itt foglalkozunk a, a, azzal, hogy mit tettünk akkor, ha valaki balesetet szenved, a diszkrimináció kérdésével is foglalkozunk, és ezen kívül azzal is, hogy hogyan lehet még több információt nyújtani az utasok szemmel és hogyan lehet kezelni a panaszokat. Ezek a szabályok érvényben lesznek a több mint 250 kilométert meghaladó buszutakra vonatkozólag. A rövidebb utak számára is szeretnénk létrehozni egy alapcsomagot. Ennek során szeretnék koncentrálni a csökkent mobilitású emberek jogaira. Jelenleg van egy olyan keret szabályozás az utasjogok kapcsán, amely minden közlekedési módra vonatkozik, de ezt még tovább ki lehet majd jövőben szélesíteni a tapasztalataink alapján. Szerettünk volna a rövidebb távú utakkal is foglalkozni a tengeri, illetve a vízi közlekedés kapcsán. A rövidebb utak, ezek lehetnek a földrajzi értelmevet Európa kikötői között, illetve olyan nem európai országok között, amelyeknek a kikötője közel van Európához. Ezért 2010. án szerveztünk egy informális miniszteri találkozót Antwerpenben, ahol ezzel a kérdéskörrel foglalkoztunk. Ezt követően 2010. december 2-án a tanácsülésen ezzel kapcsolatban megszülettek a tanácsi következtetések is. Döntöttünk arról, hogy létrehozzuk az úgynevezett Blue Belt koncepciót, amelynek során úgynevezett Blue Lanes-t alakítunk ki, vagyis létrehozunk egy egységes európai hajózási zónát. A Blue Belt koncepció célja az, hogy a rövid távon hajózó hajók, függetlenül, hogy milyen zászló alatt hajóznak, szabadon működhetnek a belső piacon, úgy, hogy minimális az administratív formalitás és az elnőrzés. Végezetül ezt a Végülis ennek az lenne a célja, hogy a hajózás szektora versenyképes legyen a többi közlekedési módnak szemben. Teljes mértékben kikívánjuk aklázni a Bluebird koncepciót, és ezért 2010. november 30-án elindítottunk egy kísérleti projektet is. Ez a kísérleti projekt nagyon fontos lépés abban, hogy létrehozzunk egy belső piacot a vízi közlekedés számára. Ezt a dolgot kíván, figyelemmel kívánjuk kísérni, és ezt a munkacsoportot a Magyar Elnökség során, ezt a tengeri hajózási munkacsoportot a magyar elnökség során a belga, belgák fogják elnökölni továbbra is. Nagyon fontos az, hogy tényleg figyeljünk a környezetvédelmre is. Az Európai Unió impulzusa alapján a légiközlekedés az első olyan közlekedési mód, amelynek az a célkötőzése világszinten, hogy csökkentse a széndiokszid kibocsátását. 2050-ig létrehoztunk egy akciótervet minden 190 tagjának az ICAO-nak. Azáltal, hogy elfogadtuk azt az első globálisan érvényben lévő szektorális állásfoglalást, a légi közlekedés mutatta azt, hogy készek arra, és képesek is arra, hogy vállalják a felelősséget a klímaváltozás kapcsán. Nézzük meg, hogy mi történt a különböző közlekedési módok biztonsága kapcsán. Hölgyeim és Uraim, az elnökségünk során az Európai Bizottság közleményt adott ki a stratégiai politikai orientációkról a közlekedés biztonság területén 2011 és 2020 között. December másodikán megszülettek ezzel kapcsolatban a tanácsi következtetések, és a célunk az az volt, hogy továbbra is küzdjünk a biztonságosabb közlekedésért. A tanács támogatta a vízi zérót. Egyértelmű, hogy minden egyes halott a közlekedésben túlságosan sok. Minden mellett az Európai Bizottságot arra kérték, hogy eh, egy európai szintű harmonizációt próbáljon elérni, és specifikus hangsúlyt kell helyezni a munkahelyen történő közlekedés biztonságra, az új technológiákra, illetve arra, hogy meg, egy integrált megközelítést alkalmazzunk. Ami a közlekedés biztonságot illeti, egy konkrét eh, dolgot sikerült elérnünk, ez pedig az, hogy politikai megállapodás született arról, hogy mik a fő elemei a határokon átnyúló közlekedésnek, és így létrejött egy olyan rendszer, amelyben elektronikus adatcsere valósul meg a közlekedést illetően a tagállamok között, azt illet, fő, főleg annak tekintetében, hogyha valaki megsérti a szabályokat külföldön. A magyar elnökség alatt ezt a dossziét tovább fogják majd folytatni. Az év végére remélhetőleg ezt illetően létrejön majd egy irányelv és 2018. október 26 és 28 között megszerveztük az Európai Légközlekedési Csúcs találkozót, és ezt azzal a tervvel, hogy létrehozzuk a brüzsi nyilatkozatot. Számos ajánlás van ebben a dokumentumban, többek között azt, hogy hogyan lehetne növelni a versenyképességet az európai légközlekedésben, hogyan lehetne létrehozni a Single European Sky-t azáltal, hogy végrehajtjuk az úgynevezett fabokat és a teljesítmény Ezen kívül születtek javaslatok a légibiztonság garantálására is, és azt is megmutattuk, hogy hogyan lehetne fenntarthatóvá tenni a lényegi közlekedést. Az utolsó közlekedési tanácson decemberben döntöttünk arról is, hogy legyen egy technikai jellegű munkacsoport is szakértőkből, akik Kalász alelnök úr elnöklete alatt, illetve a belga elnökség alatt követik a brüzsi nyilatkozatot, és létrehoznak egy platformot. Ezt a munkacsoportot ez a munkacsoport főként azzal foglalkozni, foglalkozna, hogy bizonyos EU iparágok milyen konkurencia lehetőséggel rendelkeznek az európai kibocsátási kereskedelmi rendszerben. Voltak nem, el, előre nem látott körülmények és például épp hogy el tudtak kerülni egy teherszállító repülővel szembeni terrorista támadást. Létrehoztunk egy magasztinti munkacsoportot is, és nagyon rövid távon ajánlásokat fogalmaztunk be. négy kategóriában. A harmonizációja és javítása az európai szabályoknak, a különböző EU intézmények közötti információcsere és koordináció, a normák javítása világszinten, illetve standardizált képzésre kifejlesztése az EAST által, ez az Európai Légközlekedési Biztonsági Képző Intézet. Október 28-án az 1406 2002-es rendelet módosításával létrehoztuk az, illetve javasoltuk az EMSA felállítását. Ezáltal szerettük volna az EMSA feladatait egyértelművé tenni. A közlekedési tanács a harmadik Erika csomagot is jóvá hagyta, és ezáltal az EMSA új feladatokat kapott, amelyet egy új rendeletbe sikerült belefoglalni. Tehát Belgium továbbra is aktívan dolgozik ezen a dosszién, figyelembe véve azt, hogy Belgium fogja elnökölni a magyar elnökség alatt is a tengeri közlekedési munkacsoportot a tanácsban. Hölgyeim és uraim, a közlekedéssel és mobilitással kapcsolatos mérlege a belga elnökségnek azzal kell, hogy lezáródjon, hogy beszámolok arról, hogy milyen előlépést sikerült elérni a Galileo programmal kapcsolatban. Együttműködve Spanyolországgal, illetve az Európai Parlament ITRE szakbizottságával konszenzust értünk el arról, hogy a GNSS ügynökség milyen jövőbeli szerepet fog betölteni annak során, hogy megvalósítsuk az európai GNSS rendszert, és különösképpen koncentráltunk az akkreditációra, illetve a biztonságra. Az Európai Parlamentet jobban be kell vonni majd ezekbe a munkálatokba. A 912 per 2010-es rendeletet október 20-án publikálták, és november 9-ével lépett hatályba. A közlekedés tanácsülésen októberben a 2010. június 21-i tanács következtetéseket vonatkoztatva a bizottság eh, bemutatta a GNSS eh, eh, alkalmazásokra vonatkozó akciótervet, és ezt jóvá is hagyták. A 683 per 2008-as LK e rendeletben előírt középtávú áttekintést 2010-re, amely a GNSS rendszer menedzsment aspektusaival foglalkozna, illetve ennek a rizikó elemzésével, irányításával, illetve a finanszírozás problémájával. Nos, ezt a rendeletet nem teljesítették be előre, ezért, az európai, ezért a magyar elnökség fog ezzel foglalkozni, illetve már foglalkozott is ezzel 2011. Június, január 18-án. Hölgyeim és uraim! A pozitív mérlege a belga elnökségnek nem csak magának az elnökségnek köszönhető, hanem ez eredménye annak a nagyon szoros együttműködésnek is, amelyet az érintett felek között tapasztalhattunk. Szeretnék önöknek köszönetet mondani ezért a nagyon konstruktív együttműködésért. Köszönöm szépen a e, információcseréket, köszönöm szépen a támogatást, amelyet sokuktól megkaptam. Remélem, hogy a magyar elnökség és folytatni tudja majd ezt a munkát, és ugyanolyan jó együttműködésre számíthat az Európai Parlamenttel. Remélhetőleg az Európa, e, Eurovignetta, a cross-border irányelvet, illetve a GNS-es dossziét is sikerül majd folytatni, de ugyanígy más dossziékat is, mint például az EMSZ-t, vagy az első vasati csomag áttekintését, vagy akár a légközlekedéshez kötődő kérdéseket is ugyanígy sikerül majd kezelniük. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm szépen a támogatásokat. Thank you, uh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Úgy látom, hogy a koordinátorok közül öten szeretnének felszólalni. Három percre szeretném korlátozni ezeket a felszólalásokat. Az első felszólást hallgassuk is meg három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy az EPP kollégáim nevében köszönetet mondhatok önöknek a kitűnő együttműködésért, amit a parlamenttel kapcsolatban folytatott, illetve amit az állandó képviselettel is tapasztaltunk, nem, mind, nem csak hogy jó volt az együttműködés, hanem szakszerű is volt, és ez megmutatkozik a nagyon jó döntésekben is. Ambiciózus volt a programjuk valóban, és tartották is a szavukat, amely sajnos a politikában nem mindig így van, de hogyha arra gondolok, hogy itt 2008 eh, szeptember óta már voltak olyan dossziék, amelyekkel nem is foglalkoztunk, például a határokon átnyúló szabálysértési eljárások, az euróvinyetta kérdése már 2008 óta a tanácsban volt, nem sok mozgás volt itt, de akár az utasok jogai kapcsán sem volt túl nagy mozgás. Volt olyan kollega, aki már feladta itt a a reményt, hogy valami történik, de aztán mégiscsak történt önök alatt, és amit fontosnak és érdekesnek tartok, az az, hogy van egy ismételten egy európai mobilitási politika, amiket említett ez a három példa, az nagyon jó, de gyakran azt látjuk a tanácsban, hogy az ottani tagállamok gyakran inkább nemzeti jellegű döntéseket szeretnének hozni. Nagyon fontos volt az a munka, amit a fenntartható politika kapcsán tettek, vagy akár amit a utasok jogai kapcsán tettek. Remélem, hogy ez a fejezet a utasok jogai, az remélhetőleg majd lehetőséget kíván, kínál arra, hogy áttekinthetőbb legyen ez az állampolgárok számára, és valóban igazi jogokat, jogokat kínál majd az állampolgárok számára. Az euróvinyettát illetően természetesen minden kompromisszum egy kompromisszum, és ezért nehéz mindenkit boldogá tenni. Nagyon fontos az, hogy a befektetések, azok a pénzek, amelyek a mobilitásból, közlekedésből származnak, azok valahogy meg kell találják az utat visszafele, és akkor már rá is térnék még egy témára, ami fontos számomra a jövő szempontjából, csak a finanszírozás kérdése. Sok területen láthatjuk azt, nem csak a közlekedés kapcsán, sok pénzt adunk ki a struktúrális alapokból a közlekedésre, 83 milliárdot, és azt is láthatjuk, hogy milyen a különböző felosztása ennek. Remélem, hogy amit sikerült elérni a tanácsban a közlekedés kapcsán, azt remélhetően sikerül majd a finanszírozás kapcsán is elérni. Még egy dolog, ez a biztonság a légiközlekedés területén, azon témáktól eltekintve, amelyről beszéltünk, annak kapcsán is figyelni kell más témákra is, mint például beszélhetnénk itt a, a vulkánkitörésről, gyorsan reagáltunk, valaki azt mondta, hogy túlságosan gyorsan, de a parlamentről az állampolgárok számára az hiányzik, hogy a következtetéseket vonjuk le az ilyenfajta történésekből. Szerintem sokkal gyorsabban kell eljárni, az egységes európai légteret erősíteni kell, a belga kontroll nagyon fontos szerepet játszhat a jövőben, de egyet tudnunk kell. Úgy gondolom, hogy egyértelmű jelzésre van szükség a, az állampolgárok számára, és remélhetőleg a továbbiakban is majd támogatást adhatunk. Köszönöm szépen, ez egy nagyon nagyvonalú belga három perc volt. Remélem, hogy Alcadrali úr egy kicsit fegyelmezettebb lesz Flamand háttérrel nem tudom, mire számíthatok, de majd kiderül. Három perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Attól tartok, hogy ezt a vitát röviden foghatok. Egyetértek az, amit Gros úr elmondott. Egyetértek azzal, amit elmondott Gros úr, csak közvetet tudunk mondani az ön csapatának, nagyon ambiciózusan léptek fel, sok mindent sikerült elérniük, azonban sajnálom azt, hogy a fehér könyv még mindig várat magára, pedig ez jó esélyt kínálna arra, hogy egy stratégiai víziót lehessen kialakítani az európai közlekedéssel kapcsolatban. Reménykedtem abban, hogy ez még a belga elnökségnek megtörténik, de másrésztről vannak még fontos viták is, mint például a vasúti közlekedés jövője, és tudjuk azt, hogy, át, hogy lesz majd áttekintés az első vasúti csomagnak is, de vannak más témák is, amelyeket meg kell vizsgálni, például az infrastruktúra finanszírozását, vagy az interoperabilitás létrehozását meg kell vizsgálnunk, hiszen nagyon sok területen még nemzeti rendszerek vannak, ezeket még mindenképpen meg kell vizsgálnunk európai szinten. El kell mondjam, hogy figyelembe véve azt, hogy a tanács mennyire megosztott bizonyos kérdésekben, és figyelembe véve azt, hogy ez kihat a közlekedési dossziékra is, így annál jobban feltűnik az, hogy milyen eredményeket sikerült elérni, hiszen minden döntés tanácsi szinten a parlamenttel is egyeztetendő, és gyakran emiatt eléggé nehéz ambiciózus célokat elérni a dossz, kapcsán, mert számos tagállam ellenáll. Az a dosszié kapcsán fontos az, hogy a tanácsnak már van egy álláspontja, de fontos az is tudni, hogy mi még nem, áll, nem állunk itt, mi nem, nem született meg a megállapodás, és örülök annak, hogy a határokon átnyúló szabálysértésekkel kapcsolatban tagállamként, nem mint tanácselnökként, hanem tagállamként is továbbra is támogatják azt, hogy legyen egy európai szintű megközelítés itt. Ugyanez vonatkozik a tengeri közlekedésre, a légi közlekedésre, és ezeket megelmítették, megelmített már néhány példát erre említette az EMSZ-t, a Single Sky-t, tudjuk, hogy 2012 a határidő, tudom, hogy Belgium ezt támogatja tagállamként. Nagyon remélem, hogy valóban sikerül egy egységes európai közlekedési teret létrehozni. Egy-két szót még a utasok jogairól. Ez egy olyan megállapodás, amelyet együtt hoztunk létre. Igen, nem ideális ez, kellett engednünk is, de az elkövetkező időszakban meg kell vizsgálnunk az összes utas jogot, és talán a légközlekedésre vonatkozó jogokat is meg kell vizsgálnunk, de itt még várjuk a bizottság javaslatát. Itt le is zárom, mégpedig azzal, amivel kezdtem, hogy nagyon szépen köszönöm az erőfeszítéseiket, és folytassák ugyanígy de úgy most már, mint a tanács egyszerű tagja. Thank you. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Meissner asszony három percben. Igen, tudom. Vielen Dank, Herr Minister. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr. Egy kicsit másképp fogok hozzászólni, mint az előttem szólok. Arról szeretnék beszélni, hogy mit is kell megemlíteni véleményem szerint a belga elnökség elején nem is tudtuk, hogy lesz-e még kormány, vagy átmeneti kormány lesz, vagy mi lesz egyáltalán, és sokan aggódtunk amiatt, hogy ez majd kihat a munkára is, de szeretnék gratulálni önöknek, mert nagyon jól sikerült minden, pedig idézőjelben nincs is kormányuk, de mindenképpen dicséretként mondom ezt. De egy kritikát is megfogalmaznék. Én egyáltalán nem értek egyet az utasok jogaival, bár tudom, hogy úgy haladtak a dolgok, ahogy haladtak, és mégis csak a belga elnökség javára írható az, hogy csak tud elérni egy elnökség, amelyet a többi tagállam megenged, és ezért egy kicsit csalókának, illetve nagyon rossznak tartom azt, hogy ez csak 250 kilométerre vonatkozik ez. A fogyatékossággal élő emberek jogai is fontosak voltak számunkra, és de hát vannak ilyen folyamatok, amelyek így folynak a politikában. Az aranyvinyettet viszont dicsérném, mert ez egy nagyon nehéz téma volt, és természetesen ami, amit a tanács kínált, az a parlament számára, az én frakcióm számára is túlságosan kevés volt, mert ez plusz adót fog jelenteni, mást nem. Tehát eh, meg kell próbálnunk majd később megalapodni. Abban reménykedtünk, abban reménykedtünk hogy többre jutunk Belgiummal, mert a belgáktól többet vártunk, lehet, hogy Magyarországgal majd nehezebb lesz egy-két dolog. A tanács elnökség során prioritástnak tartottak néhány dolgot. Én jónak tartottam például a Brüzsi nyilatkozatot. Örülök annak is, hogy foglalkoztak a légközlekedésben a meghiúsított támadásokkal. Annak is örültem, hogy foglalkoztak a vasúti csomaggal, illetve ez a Blue Belt koncepció is jó szerintem. Tehát nagyon sok a pozitív dolog, sokat, sok a dicséret is, de azért van egy-két dolog, amely csalódást okozott, és ezeket mindenképpen szerettem volna kiemelni a frakcióm nevében. Szerintem kevesebb beszéltem, mint három perc. Valóban, és köszönöm szépen, nagyon értékelem ezt az erőfeszítést, és a következő felszólaló három percben. Köszönöm, miniszter úr. Jó néhány kérdésre kitért, az utasok jogairól beszélt, az euróvinyet tervezetről. Az Eurovinnyettel kapcsolatban nagyon jó, hogy eredményt produkált a belga elnökség, mert korábban nem sok eredményt láttunk, ugyanakkor nem vagyunk egyáltalán elégedettek az elért eredménnyel, nem hiszem, hogy az euró vinyett egy újabb adót jelentene, nem bizonyos előrelépést eh, jelentene, hiszen ez a külső költségek internalizációját jelenti, ezt elismerték azonban a közút és a vasút közötti egyenlő versenyfeltételektől még nagyon messze állunk. Gondoljanak csak például a vasúti sinnek használatáért kifizetett díjakra, függetlenül attól, hogy eh, mervezetnek ezek. Ugyanez egyáltalán nem vonatkozik az közúthálózatra. Egyszerűen nem egyenlőek a versenyfeltételek a közúton, eh, a közúti árufuvarozás és a vasúti eh, árufuvarozás között. Itt van például a vasúti szállításra vonatkozó áfa kérdése is. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a megfelelő megközelítést alkalmazzuk hiszen a szennyező fizet elve kell, hogy jellemezze Európát. Ha nem változtatunk a mobilitáshoz való hozzáállásunkon, akkor nem fogunk javulást elérni. Tisztességes és egyenlő versenykörülményekre van szükség, ugyanez egyébként nem mondható el eh, nem csak az erfúvarozásra, hanem a utasok jogaira sem. Ezt a 250 km-nél nagyobb távolságra utazó busz utasok, illetve a légi utasok jogairól már korábban is voltak szabályok, korábban 5 óra, most 3 óra a minimum. Mi van akkor, hogyha valakinek plusz egy órát kell várnia, mert nem érkezett meg a repülője, vagy lekési a csatlakozását, és így tovább, és így tovább. Ez ügyben valamit tennünk kell. Miért van az, hogy a légitársaságok ennyire szorosan próbálják aztán a repülőgépeket, ilyen kevés időt számolnak arra, hogy megforduljon egy gép újra tankolják és feltöltsék utasokkal. Szerintem ez tarthatatlan. Az Eurovinyettel kapcsolatban is e, hangsúlyozom, hogy fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk, hogy környezetbarátabb áruszállítás felé mozduljon el végre Európa. Mindjárt befejezem, elnök úr, még egy rövid megjegyzésem lenne. Miniszter úr mondott pár szót a belga rendszerről, talán szólhatna erről bővebben is, hogy elkerülhessük a holland katasztrófához hasonló helyzetet. Úgy tűnik, hogy ez eltűnt a napirendről. Nem tudom, hogy a belga jog mennyire felel meg a közösségi jognak, a külföldi cégeket mennyire kezeli diszkriminatíven vagy sem. Van Dálen Van Dalen úr az ECR frakció nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a miniszter úrnak a belga elnökséghez, és főként azért teszem ezt, mert tudom, hogy a, a belvízi hajózást is mindenképpen rátették a napi rendjükre. Itt ülök, nem tudom, lát-e. Örülök annak, hogy foglalkoztak a belvízi hajózással, és de Rijn al weken eh, geblokkeerd is door het... És a folyami hajózást illetően több mint 200 hajót érint ez. Alles omdat bij de Middenrijn er geen... És a Rajna területén van ez. Továbbra is önök elnöklik majd a hajózási munkacsoportot. Az lenne a kérdés, ami foglalkoznak ezzel majd a témával továbbra is, annak érdekében, hogy az alsó rajna területén továbbra is megfelelő legyen a hajózhatási feltétel, hiszen ez az egyik legnagyobb folyója Európának, és ezért kell ezzel foglalkozni. Tehát, ahogy mondta, önök foglalkoznak a tengeri hajózással és továbbra is, majd önök lesznek az elnök ennek a munkacsoportnak. A 0,5%-ra próbálja visszavinni a tengerügyi... Begrijp ik niet, dus mijn verzoek aan u is, zet u... A kérdésem az az lenne, hogy ez fog vonatkozni majd minden vízre, és így ez az intézkedés, tehát minden európai vízre fog -e vonatkozni. Kramer urat kiigazítanám, én is örültem annak, hogy sokat foglalkoztunk a környezetbarát közlekedési módokkal, és itt visszatérnék a folyami hajózásra. Hollandiában az új kormány döntött arról, hogy ezt a fajta adózási módszert nem fogja véghez vinni, és Európának kell megvizsgálni ezt, hogy ez helyese vagy sem. Köszönöm szépen, Sturks úr. A következő. Kérem, hogy akkor csak ön szóljon már, és az összes kérdése válaszol majd a miniszter úr utána. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, sajnálatos az miniszter úr, hogy a fehér könyv nem született meg, hiszen jó lett volna, ha ez megszületik, hiszen ez pontosan a múlt év őszén kellett volna, hogy megszülessen ezt, tehát a belga elnökséggel tudtunk volna erről vitázni. Sajnálom, hogy ilyen késlekedés van itt, így minden késni fog. Ami az Eurovinyettát illeti, úgy gondolom, hogy itt valóban előrelépést értek el, Habár nem lehetünk eléggé elégedettek a parlament részéről, hiszen másfajta volt a hozzáállásunk, és egy dolgot szeretnék elmondani az elkülönítésekről. elkülönítésekről. Úgy vélem, hogy a, az elkülönítéseknél vannak olyan eszközök, amelyek előfordulnak, és itt egyfajta szabályozásra van szükség, illetve amilyen szabályozást meghoztak, az nem eléggé komoly. Itt a külső költségek internalizációjáról van szó, nem lehet az, hogy az infrastruktúra költségek örökké tartanak, hiszen az infrastruktúrákat meg kell újítani, stb. De a külső költségek arra szolgálnak, hogy azok eltűnjenek. A külső költségeket azért hozunk létre, hogy a későbbi költségeket le lehessen küzdeni. Tehát nem igazán értem azt, hogy az ilyenfajta többletbevételt miért nem lehet leküzdeni a külső költségekkel. Tehát az Európai Parlamentnek eh, azon kell lenni, hogy ezt megváltoztassuk, Remélem, hogy a tanácsban is sikerül meggyőzni a tagállamokat erről. Még egy pont, ez egy kicsit frusztráló az, amikor beszélünk a tanácssal a közlekedésről, akkor azt látjuk, hogy minden nagyon nehéz. Azt látjuk, hogy a közlekedést még mindig nemzeti ügynek kezelik, és nagyon nehéz bármit határokon átnyúlóan szabályozni. Számomra itt a vasút példája a leg ö, kiáltóbb. Nem igazán sikerült még elérnünk az európai vasúti hálózatokat. Nem sikerült elérni sem a személy, sem pedig a teher szállítás kapcsán az igazi nagy európai tengelyeket. Kramer kollega is elmondta azt, hogy nagyon fontos a vasút a közlekedés kapcsán, de Kramer úr már több tíz év telt el, számos támogatást kaptak a vasút, mindig is egyfajta védett terület maradt, ahova szintén nem, nem sikerült sohasem beavatkoznunk. Tehát, hogy az Európai Unió most megpróbálja ezt megnyitni, akkor remélem, akkor remélem, hogy a piac akkor valóban egy igazi európai piac tud majd létrejönni, a vasút túlságosan is a kormányok felügyete alatt maradt, és remélem, hogy te sikerül megvalósítani egy piacot majd itt. Köszönöm, Sturk úr, és köszönöm, hogy ilyen egyértelműen fejezte ki magát. Tikau asszony jelezte, hogy szólni szeretne, hogyha két percben meg tudja szabni a felszólása határát, akkor kérem hogy mondja el a mondani valóját. Kedves miniszter úr, két kérdésem van. Először is gratulálni szeretnék azért a belga elnökségnek, amely egyedülálló volt abban, ahogyan a belvízi és egyáltalán a vízi közlekedéssel kapcsolatosan lépett. Gratulálok az előrehaladásért és az eredményeikért. A második kérdésem a pénzügyi politikára vonatkozik, illetve a jövőbeli pénzügyi tervre és a közlekedés politikára. Mint ön is tudja, az Európai Bizottság nem adta közre azt a fehér könyvet, amely az EU közlekedéspolitikájára vonatkozik, az önök elnöksége alatt ez nem történt meg. Mi pedig már a következő pénzügyi terv kapcsán erről tárgyaltunk. Remélhetőleg a tanács is megtárgyalja ezt a pénzügyi tervet, a perspektívákat, és akkor ennek kapcsán a, a közlekedéspolitikát. És Michael reakcióként nagyon röviden kérem. Haben gekriegt, das war der Luftverkehr. Allein 30 millió valóban igazad van, 30 milliárdot kapott a légi közlekedés évente azért, mert a, a, az áfát, nem voltak áfakat kötelesek, azonban a vasút nem kap ennyit. Hadd mondja még el röviden, az, hogy azt szeretnénk, hogy a hajózás valóban működjön, hiszen ez egy környezetbarát közlekedési mód, Valóban a hajókat kell ehhez kiigazítani, hogy megfelelő mederben tudjanak hajózni. Ugyanígy szeretnénk az egységes európai tengeri hajózási teret, mint az európai egységes légiközlekedési teret. Easy questions. Igen, ezek nem mindig könnyű kérdések, amelyeket a képviselők feltettek, de azért válaszoljon rájuk. Köszönöm, elnök úr. Ik zal de elementen die, of de bemerkingen die een uh... Köszönöm szépen a e, kérdéseiket. Megpróbálom a kicsit kritikusabb kérdéseiket is megválaszolni. Először is e, szeretném elmondani azt, hogy e, amit az Európai Parlament milyen hiányosságokat mondott el a konszenzussal kapcsolatban. Ami az earmarkingot jelenti, az elkülönítéseket jelenti az euróvinyette kapcsán. Nos, ez egy kényes választás volt, amelyet meg kellett tennünk annak érdekében, hogy általános konszenzus tudjunk elérni. Egyértelmű, hogy a közlekedési minisztereknél volt, amelyik sokkal többet foglalkozott a költségvetéssel, mint a másik, és háromfajta tendenciát lehetett látni. Az első tendencia az az volt, hogy azok a miniszterek, akik voltak olyan miniszterek, akik a teljes összeget szerették volna a közlekedési ügyekre használni. Volt egy másik csoport, ahol úgy gondolták, hogy az Nyártából származó bevétel egy része, az, azok egy része majd a különböző központi költségvetésbe megy, és úgy gondolták, hogy ezeket fel lehet használni arra, hogy kifejezetten a, költség, a közlekedésre, és amit Stex úr is kiemelt, erre mindjárt visszatérek, és volt még egy harmadik eh, pont, voltak olyan kollégák, akik eh, kicsit aggódva tekintettek a saját országuk költségvetésükre, és úgy gondolták, hogy az Eurovinyetta bevételeit a különböző országok költségvetésének támogatására kellett volna felhasználni. Természetesen ez az earmarking, ez az elkülönítés kapcsán nem sikerült egyetem álláspontot elérni, és nem lehetett volna a gyermekek kijönteni a fürdővízzel, Hiszen volt még egy másik téma, ami ide kötődött, ez pedig a pénzügyi támogatás kérdése. Tehát ezért nem akartuk az a kérdését elveszni, hagyni. Elkadraui úr, ami pedig a fehér könyvet illeti, én is sajnálatosnak tartom azt, hogy nem sikerült elérnünk ezt, és novemberben és decemberben tárgyaltam az Európai Bizottsággal azért, hogy sikerüljön a lehető leggyorsabban előrevinni a dolgokat, de sajnos nem sikerült ez, ha bár habár elmondhatom nagy biztonsággal, hogy hogy informális beszélgetéseim kapcsán azt hallottam, hogy májusban fog megjelenni ez a fehér könyv. A magyar elnökség számára megvan az, az opció, hogy a júniusi találkozások során le lehessen vonni a következeteseket, vagyis megvan arra a lehetőség, hogy a fehér könyv elemeit ez év első felében meg tudjuk határozni. Meisner asszony az extra adó kérdésével foglalkozott. Válaszolnom kell arra a kérdésére is, válaszolom kell arra a kérdésre, amit Kramer úr felvetett. Azok az opciók, amelyeket mi megemlítettünk belga részről, a kiinduló pontunk az az volt, hogy az Eurovinyetta bevezetése nem jelenthet plusz terhet a szárazföldi közlekedés számára, illetve az, a, a, az úti közlekedés számára. és ugyanazt tudom válaszolni, amit Kramer úrnak is mondtam. Tudniuk kell azt, hogy kezdetekben a három regionális kormány itt Belgiumban egy megközelítést szeretett volna, de végül is három különböző opció jött itt létre Belgiumban és erről azt gondoltuk, hogy egy ilyen fajta, olyan fajta megközelítésre van szükség, mint amilyen Svájcban van, és a három különböző kormány Belgiumban, tartományi kormány, megállapodtak abban, hogy a kilométer alapú díjazást fogják támogatni, mert úgy, ahogy azt az Európai Tanácsban is kidolgozták. Az a kormány, amely támogatta azt az elképzelést, hogy kilométer alapú ö, díjazás legyen, azt mondtuk, hogy nem lehet globális terhelés a szektor számára, de a szektoron belül intenzívebbé kell tenni az a használatot, illetve ugyanik arra is ne legyenek szennyező jellegűek a, a, az autók. Hogy ez milyen mértékben hogy ez milyen mértékben összeegyeztethető az európai szabályozással, ennek kapcsán a három illetékes minisztert meghívtam, és elmondtam, hogy mit, mit lehet tenni európai szinten, és elmondtam azt is nekik, hogy a tanács szintén is meg kell vizsgálni ezt, és meg kell nézni azt, hogy a tanács, a parlament és a bizottság mit gondolnak erről, és remélek, reménykedek abban, hogy az első fél év végén, tehát amikor a magyar elnökség is lejár, kb. akkorra lesz meg az egyértelmű nézetünk erre a dologra, és szóban is elmondtam már, de írásban is megerősítettem azt a tart tartományok számára elmondtam azt, hogy európai szinten nehézségeket várok, és hogy ennek a belga szabályozásnak meg kell felelnie az európai jogszabályoknak, és 2013-tól fog életbe lépni ez a szabályozás. Meneer Kramer omtrent... Kramer úr, ami az önkérdését illeti a vasút és a közút közötti versenyről és a versenyképességi különbségről, valóban korábban is foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, és valóban azt is elfogadom, hogy további egyeztetést igényel ez mind a vasúti, mind a közúti közlekedési kép, szektor képviselőivel. Nyilván mindkét ágazat a saját érdekeit védi az ezzel kapcsolatos intézkedések összefüggésében, és azt is elfogadom, hogy nem volt kiegyenlített a terep. A verseny nem minden esetben méltányos vagy egyelő feltételekkel zajlik senki nem tökéletes, és persze tökéletességre törekszünk, viszont ez nem történhet meg egyik napról a másikra. Viszont arról szeretném biztosítani, hogy tudatában vagyunk a problémáknak, egyeztetünk az érdekeltekkel, és bizonyos alapelveket folyamatosan figyelembe veszünk minden közlekedési ágazatban, és remélhetőleg a harmonizáció előre halad majd, hogy megfelelő verseny legyen a közlekedési és szállítási ágazatokban, és ezek között, módozatok között. Kramer úr ami például az ajszennyezést illeti, valóban nagyon nehéz bizonyos kérdéseket megoldani a vasúti ágazatban és e tekintetben. Tehát nem lesz könnyű a harmonizációt fokozni ezeken a területeken, a különböző közlekedési ágazatok között, hogyha figyelembe veszük az eurómatrica, az euróvinyetta kérdését, nagyon nehéz kialakítani ezt az egyébként mindenképpen kívánatos, egyenlő versenyfeltételekkel jellemzett piacot. Minden szállítási közlekedési ágazat tudja, hogy melyek a gyenge pontjai a többiekkel szemben, de az előnyökkel nem mindig vannak tisztában illetve azzal, hogy a jelenlegi jogszabályok milyen versenyelőnyöket biztosítanak az egyes ágazatok számára. Ezekre is rá kell mutatni időről időre. Tikau asszony, Fandám úr, önök a folyó, vizeken folyó közlekedésről beszéltek, illetve a tengeri közlekedésről. Ami ezt az utóbbit illeti, elsősorban arra összpontosítottunk a munkánk során, amit új elemnek tekintettünk a közlekedési politikában, mégpedig a rövidtávú utak kérdését, a partmenti hajózás kérdését tekintettük a legfontosabbnak, a nemzetközi piac feltételeinek javítása érdekében, a környezeti fenntarthatóság érdekében, illetve annak érdekében, hogy a tengeri közlekedés területén a tagállamok közötti kereskedelem szempontjai jobban érvényesüljenek valóban ezt, megvizsgáltuk ezt a kérdést, és megvizsgáltuk az Európai Parlament álláspontját is, az itt folyó vitákat. Hogyha szeretnénk a partmenti szállítás viszonyait javítani, jobban megszervezni ezt, ehhez együttműködésre van szükség, a pénzügyminiszterek együttműködésére is. Itt is nagyon lényeges, hogy ők jóváhagyják ezeket a lépéseket, hogy ezeket a célokat, illetve más célokat is el tudjuk érni. Fandam úr. Ön is említette a Rajnán bekövetkezett baleset problémáját. Amikor a magyar kollégákkal egyeztettünk erről a kérdésről, már akkor is kifejtettük, hogy Belgium a továbbiakban is együttműködik az elnökséggel a tengeri és a belvízi hajózás tekintetében, illetve a folyami hajózást elsősorban a magyar kollégákra hagyjuk, hiszen ők ismerik a Dunai hajózás viszonyait. A folyami hajózás április 6-án, 8-án kerül majd napirendre egy videokonferencián, amely Budapesti Központtal kerül megrendezésre a magyar elnökség programján tehát hangsúlyosan szerepel ez a téma. Áprilisban lesz róla részletes tárgyalás. Remélem, hogy holnap még, részletes tájékoz... még részletesebb tájékoztatást kapunk erről a kérdésről. Fandám úr, amit az IMO-ról mondott, fambales úr, elnézést. Elnézést kérek még egyszer. Nem Fandám, Fandálen a nevem, elnézést, még egyszer elnézést kérek. De tudja, hogy önhöz szólok, most már minden esetre erről meggyőződhetett. Tehát a 0,1%-ra való csökkentésről beszéltünk. Hát ezzel kapcsolatosan nem alakítottam még ki egyértelmű álláspontot. Jelenleg úgy gondolom, hogy igen alacsony ez a százalékos arány, és ez versenyt teremt majd a tengeri szállítás számára. Az, hogy ennyire lemegyünk ebben az arányban, az talán túlzás. Ez a 0,1% igen drámai csökkentést jelent. Sokkal értelmesebb volna 05 százalékot megcélozni, és azután fokozatosan csökkenteni a rátát. Az elvi döntés következményeit tekintve úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen következmény lesz, például a költségek terén. A költség összetevő nagyon fontos lesz, hiszen ezt a megfelelő motorokhoz kell majd igazítani, és ez nyilván költséges ezekben az ágazatokban, vagyis ennek a döntésnek súlyos kihatásai lesznek gazdasági szempontból is. Nem csak környezetvédelmi szempontból kell vizsgálni ezt a kérdést, gazdasági kihatásai is lesznek, ezért nagyon nehéz lesz a kormányzatokat meggyőzni a döntés helyességéről. Úgy gondolom, hogy ez nem túlzottan európai jellegű gondolat, vagy ötlet, de majd meglátjuk, hogy hogyan fejlődnek tovább ezek az ügyek. Sterix úr említette a külső költségek kérdését is. Elnök úr, ha megengedi, még erre reagálnék. Én is említettem ezt, amikor az, az Euróvinyeta bevételeiről, illetve ennek az elkülönítéséről beszéltem. A pénzügyminiszterek nyilván nagyon határozott álláspontot foglalnak el ezzel kapcsolatosan, különösen a jelenlegi költségvetési helyzetben, ami a határon átnyúló viszonyok helyzetét illeti, illetve a vasúti közlekedés helyzetét. Itt nem tudtunk olyan szintű előrelépést elérni, ahogyan számítottunk erre. Remélhetőleg jövő héten előzetes eszmecsere kerül majd sorra e témakörben a magyar kollégákkal. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani dióhéjban, a kérdésekre válaszolva. Köszönjük, a kolléganő is kért szót, a miniszter úrhoz szeretne eh, kérdést intézni, vagy Kramer úrhoz. Nem, Kramer úrnak akartam sem mondani valamit, ő nagyon jól tudja, hogy miről mit gondolok, nem? Egy kérdésem lenne a miniszter úrhoz, nem voltam benne biztos, hogy hogyan működik ez. A koordinátorok már voltak, nem tudom, hogy ki következik. Tehát a miniszter úrnak a következőt szerettem volna mondani. Üdvözlöm a belga kezdeményezést a brűzsi csúcsa kapcsolatban. A Cesar nagyon fontos kérdés jelenleg az EU napi rendjén. Vannak olyan tagállamok, amelyek e, e fontos kérdésben nem sok mindent tesznek, és a magas szintű munkacsoport e, létrehozása a légiteherszállítással kapcsolatban is késik. Miniszter úr, van-e friss hír azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk a belga elnökség elején, amelyet már az Európai Bizottságtól is kérdeztünk, a jegy e, kiadása kapcsolatban a Railway Across Europe, európai vasút kérdésben. A vasúti cégekre tudunk-e nyomást gyakorolni, olyan nehéz egész Európára szóló jegyeket kapni. Érdekes módon a légitársaságok esetében ez nem probléma, az internetes számítógépes jegykiadással kapcsolatban egész Európára tudunk foglalni. Jó lenne, hogyha az eh, vasúttársaságok esetében is eh, ez mm, megoldható lenne. Elnök, miniszter úr, kérem, röviden, azt hiszem rövid lesz, a válasz nem. Jól gondolom? El, köszönöm, elnök úr. Képviselőasszony, köszönöm a kérdését. Talán kisé cinikus vagyok, de amikor még nemzeti állami kézben voltak a vasútársak, akkor például a diákjegyek ilyen kedvezményesek voltak annak érdekében, hogy Európa egyik végétől a másikig tudjanak egy-egyel utazni, a nagyon jó áron. A független cégekké váltak ezek, amelyek egymással versenyeznek, így a Eurorail korszaknak is vége. Nagyon nehéz ezeknek a versenyben lévő cégeknek eh, egy egész Európára szóló jegyeket kiadni. Az Európai Bizottsághoz fordultunk ez ügyben, a bizottság pedig alaposabban megvizsgálja, mit lehet tenni ennek érdekében. Köszönjük, mondja az elnök. Eh, én is szeretnék személy szerint is köszöntet mondani önnek és az ön kollégáinak az elnökség során eh, kiváló munkát végeztek a utasjogok kérdésében. A Kancsian úrral az Egyeztető Bizottságon nagyon jó volt együtt dolgozni, ahol repültek a csontok, néha volt rajtuk kis hús maradt még a csonton, volt, amikor teljesen lerágott csont volt, amit az asztalra dobtunk, de hát viccet félretéve a belga hat hónapja alatt kiváló volt az együttműködés, és Köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre, és minden jót kívánunk a jövőre nézve is. Köszönjük szépen! Okay, colleagues, as is our want at this time of year, we say... Búcsút intünk egy miniszternek, és üdvözlünk egy másikat. A következő napi rendi pont az idegen forgalomért felelős eh, miniszter asszony, Isabel Wakeman asszony, kérem, hogy fáradjon ide, a pulpitusra, és akkor a következő napi rendi ponttal foglalkozhatunk. Okay, colleagues. Kollégák, ha megengedik, akkor meg is adom a szót Weikmans asszonynak, aki a belga elnökség munkájáról fog beszámolni az idegenforgalom terén. Kérem azokat, akik eh, beszélgetést folytatni kívánják, kérem, hogy tegyék ezt a üléstermen kívül, hogy megfelelő figyelemmel, csendben hallgathassuk Weikmans asszonyt, parancsoljon Öné a szó. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök annak, hogy itt lehetek körükben. 198 nappal azután, hogy legutoljára önöknél jártam, és bemutattam önöknek a programunkat a belga elnökség idejére hogy mit tervezünk a turizmus területén. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a Lisszaboni szerződés óta, tehát az elmúlt év óta, mióta ez életbe lépett, az a helyzet, hogy a turizmus része lett az EU anyagának, így tehát itt plusz fellépések lehetségesek a tagállami intézkedések mellett. De természetesen mindig a, a szubszidiaritás figyelembe tartva. Az elnökség alatt trióban dolgoztunk, a spanyol kollégáinkkal, illetve a magyar kollégáinkkal együtt működtünk, és úgy vélem, hogy elégedettek lehetünk az eredménnyel. A spanyol kollégák nyílt hozzáállása ahhoz vezetett, hogy együttműködve sikerült egy nyilatkozatot kiadnunk. 2010. április 15-én kiadtunk egy nyilatkozatot, amelyben egy szociálisan felelős turizmusról beszéltünk, és kitértünk itt a szuszítás elvére is, erre szerettünk volna ismételten figyelmeztetni, de sikerült azt is elérnünk, hogy a koordinált hatás alakuljon ki a turizmus területén is, hiszen szeretnénk azt, hogy a turizmus javulna európai szinten, és fenntartható turizmust szeretnénk. A tagállamok ezt a nyilatkozatot javasolták, azt javasoltak, legyenek új eszközök, amelyek segítik a turizmust, de bizonyos eszközöket is próbáltak integrálni a turizmus politikájába. Figyelembe vettük itt az új eszközöket is, ezek is nagyon fontos szerepet játszhatnak itt. Nagyon fontos az is, és ez fontos volt a belga elnökség számára, hogy Európa láthatóságát is kiemeljük ezen a területen. Ez a dokumentum számos más konzultáció mellett, amelyet a bizottsággal folytattunk, ezáltal, ezáltal készítette elő a bizottság közleményét. Már júniusban lehetősége volt a belga elnökségnek arra, hogy lássa ezt a bizottsági közleményt, és ezután nagyon gyorsan felismerhettük a dinamikát, ami a bizottságnál volt, illetve a tagállamoknál is volt. Aktívá válhattunk ezen a területen, és így 2010. június 30-án a bizottság közleményt adott ki. Önök mindannyian ismerik ezt, nem kell ezt még egyszer megemlítenem. Négy fontos tengelyt határoztak meg a, a versenyképességet, a minőségileg fenntartható turizmust, integrációt a többi politikai területtel, és természetesen a Európa láthatóságának kiépítését a turizmuson belül is. Tehát ez volt a négy tengely, amely körül az egész közlemény forgott. Októberben szerették volna kiadni ezt a közleményt, de hamar került erre sor. Mivel ez eléggé gyorsan történt, de nagyon örültünk, nagyon, nagyon örült ennek a belga elnökség, hiszen így már képesek voltunk arra, hogy konkrét munkát végezzünk, és egy folyamatot is tudtunk elindítani. Ez nagyon fontos volt és fontos volt az is, hogy ezt a dinamikát tovább folytassuk. És ez a dinamika már megvolt európai szinten korábban a turizmus területén. Önökkel együtt örültünk annak, hogy a hogy az Európai Parlament nagy támogatást adott nekünk ehhez, és így az elnökség útját tudtuk folytatni. Az volt a célunk, hogy olyan következtetéseket adunk ki, amit elmondtam önöknek július 13-án, nagyon, nagyon sokat tettünk a nyár folyamán, és sikerült azt, hogy a 27 elérnünk azt, hogy 27 tagállam konszenzusra jusson. Kidolgoztunk egy konszenzus tehát, és örülhetünk ennek, sőt, büszkék lehetünk arra, hogy az első informális tanácskozáson a turizmussal foglalkozó miniszterek dűlőre jutottak. Ez 2010. október 12-én történt meg Luxemburgban. Általában ez a miniszteri tanács itt szokott lenni Luxemburgban, és elfogadtunk tehát itt egy következtetést, amelyen egy politikai keretet hoztunk létre a turizmus számára. Ezzel összefüggésben egy tulajdonképpen egy, egy megbízás is adtunk az Európai Bizottságnak, és egyfajta priorizálást is végrehajtottak. Pontosan meg kellett azt is határozni, hogy hogyan fogják mindezt végrehajtani, és ez az első javaslat megjelent a Máltai turizmussal foglalkozó fórumon is, ezt bemutattuk itt, és az első konzultációra is itt került sor. Az is fontos, hogy azt a megbízást adtuk meg, hogy legyen egy értékelési jelentés, amelyet a minisztertanácsnak kell eljutatni 2013-ra, és ekkor lehet megvizsgálni azt, hogy ennek az intézkedésnek a végrehajtása mennyire haladt már előre. Voltak még fontos pontok, amelyeket meghatároztunk, például az, hogy kvalitatív, fenntartható turizmus jön létre, ezen kívül foglalkoztunk az innovációval, a technikai fejlődéssel, a pénzügyi eszközök integrációjával, illetve a többi politikai terület integrációjával is foglalkoztunk. A belga elnökség számos más súlypontot is meghatározott, ezeket már említettem, például azt, hogy Európa sokkal jobban láthatóbb legyen. Ez egy olyan pont volt, amelyet mindenképpen ki, ki akartunk emelni. Az Európai Turizmussal foglalkozó fórumon is beszéltünk erről, foglalkoztunk ezzel a témával. Természetesen szerettünk volna fenntartható felelősségteljes és minőségi turizmussal foglalkozni. Itt is eh, integráltuk ezt a következtetésekbe, tehát nagyon fontos része volt ez az, a vitáknak az Európai Turisztikai Fórumon, és eh, azt is figyelembe vettük, hogy az Európai Bizottság együttműködési megállapodást eh, írt alá például azért, hogy egy megfelelő hálózat jöjjön létre. A kultúra és a turizmus nagyon fontos volt számunkra, de ugyanígy az Európai Turisztikai Nap is fontos volt, hiszen a kultúra és a turizmus ugyanennyire fontos volt, az Európa Tanácsa is együttműködtünk ennek kapcsán, és ennek során szerettük volna kiemelni azt, hogy a turizmus milyen többetértéket jelent európai szinten. Természetesen az eszmecserék módszere is nagyon fontos volt, fontos volt a jó gyakorlatok cseréje, tehát arra is gondolunk, kell, hogy hogyan lehet a különböző folyamatokat befolyásolnunk, hogyan lehet az egyeztetéseket megvalósítani. Pozitív fejlemény volt az is, hogy 400 résztvevője volt ennek az Európai Turisztikai Fórumnak novemberben, és voltak további találkozók és a tagállamok között. Több mint 17 tagállam vett ezen a fórumon részt. Ezt csak szeretném kihangsúlyozni annak, hogy mennyire fontos a turizmus ténye a tagállamok számára, és első alkalommal került sor egy szakértői véleményre a végrehajtási tervet illetően. December 3-án az Európai Bizottság írásban megjegyzéseket kérte a tagállamoktól az első végrehajtási programot illetően. Nagyon fontos volt az, hogy megérkezzenek a reakciók annak érdekében, hogy tovább lehessen ezzel a témával foglalkozni, január közepére meg is érkeztek a válaszok, tehát állandó munkában voltunk, és a belga elnökség munkájára építhet most már a magyar elnökség, és igazából javíthat is az eddigi munkán az elkövetkező hónapokban. örülünk annak, hogy sikerült egy alapot képeznünk, egy keretet sikerült létrehoznunk az európai turizmus politika számára. Örülünk annak, hogy sikerült konszenzus találnunk a 27 tagállam között, és ennek alapján sikerült a munkát kialakítani, és sikerült a dinamikát továbbvinnünk. Örülünk annak is, hogy tovább is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és továbbiakban is támogatást adunk ezekhez a témákhoz, főként a magyar elnökségnek adunk támogatást, és nem szeretném túlhúzni az időmet, és ezért röviden ennyit szerettem volna elmondani arra, hogy mi is történt az elmúlt hónapokban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban négy nevet látok a listámon. Fedánszi úr, EPP Danielis úr, az SND nevében, Fogiász úr, Kramer és Zile urak. Fosszer Asszengros úr, Meissner asszony. Oké, okay. Three minutes. Rendben, három percben. Fedenza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani először is a miniszter úrnak, illetve a miniszter asszonynak az elmúlt hat hónapban eh, kifejtett munkájáért, és eh, tudom, hogy eh, nagyon nehéz ilyen területen, ahol a szubszidaritás érvényesül, illetve 27 tagállam között a verseny munkát végezni, és ilyen sikeres munkát felmutatni. Pozitív lépéseknek tartom a jó gyakorlatok cserének koordinálását. Persze ez korlátozza a jogszabályalkotási lehetőségeinket, viszont meggyőződésem, hogy azzal, hogy megpróbáltuk ösztönözni ezt a folyamatot, meghatározni a prioritásokat, ez nagyon fontos aspektusa volt a belga elnökségnek. A versenyképességi tanács következtetései nagyon lényegesek véleményem szerint, nagyon fontos eredményt jelentenek. Nagyon fontos időszak volt ez az ágazat szempontjából. Nagyon erőteljes kezdeményezéseket tapasztaltunk Tajani úr részéről, a biztos részéről, a kommunikáció területén, illetve a végrehajtás területén. Igen, ambiciózus ez a program. Tudják, hogy a kollégáink, az árnyék előadók is részt vesznek majd annak kialakításában, hogy a következő hetekben megbeszéljék, hogyan hajtják végre ezt a turizmus politikát, az idegenforgalmi politikát. Persze a forrásokkal kapcsolatosan, az erőforrásokkal kapcsolatosan még vannak nyitott kérdések. A jó gyakorlatok cseréjére szükség van, az új pénzügyi perspektívák összefüggésében 2013-ra való tekintettel. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem nagyon tudnánk támogatni a 21 intézkedés végrehajtását, amelyet most terveznek. Ez azt jelenti, hogy célzott költségvetési sorokra van szükség. Egyébként a bizottság által tervezett 21 intézkedés illetve ezeknek a végrehajtása, illetve más prioritások, amelyeket az Európai Parlament még kialakíthat, végrehajtás nélkül maradnának. Meggyőződésem, hogy a miniszter asszony, mint a tanács rendes tagja mostantól kezdve, a magyar elnökséggel együttműködésben tovább viszi ezt a munkát, hogy az erőforrásokat is megtaláljuk. Nagyon kevés olyan forrás van, amely kifejezetten az idegenforgalomra irányul, ezért nagyobb láthatóságra van szükség, például a regionális fejlesztési, a vidékfejlesztési, a szociális alap összefüggésében, és jobban fel kell használni ezeket a forrásokat a legfontosabb fejlesztési területeken saját külön autonóm költségvetési sorokra van szükség e célból. Sok munka van még előttünk. Az Európai Parlament erős szövetségese lesz a, parlam- a tanácsnak e tekintetben. Elnök úr! Mint már említettem, a parlament a következő hetekben, hónapokban tárgyalja még ezt a kérdést, de két prioritást elvi szinten is hangsúlyoznunk kell, a miniszteri jelentésben is szerepel ez. Az első a képzés sokkal több erőforrást kell fordítanunk a az idegenforgalmi szereplők képzésére, nem csak azokra, akik az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban vannak, hanem a menedzserek, a vezetők képzésére is, akiknek a feladata a versenyképesség biztosítása. A második a technológia, az új technológiák használatának területe. Nem maradhatunk le ilyen szempontból új megoldásokat kell a piacon elindítani. Sok jó munkát, sok sikert kívánok a következő időszakra. Delirius úr, köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy az új intézkedések most már szerepelnek a cselekvési tervben. És nagyon kíváncsian várom az Európai Parlament idegenforgalmi témájú vitáit a Lisszaboni szerződés eh, nyomán. Új hatásköreink vannak az egy, a koordinációban, illetve a nemzeti intézkedések kiegészítésében. De az a benyomásom, hogy nem mindig veszik figyelembe azt a körülményt, hogy a turizmusnak igen nagy a jelentősége a gazdaság számára, de a társadalom összefüggésében is Európában. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy a GNP 10%-át az Európai Unióban az idegenforgalom adja. Ugyanez igaz a foglalkoztatásra is, 10%-ban a turizmus biztosítja ezt, ez különböző szakmákat fed le, és ez nagyon fontos eh, része a kultúrák kölcsönös megismerésének, illetve az Európai Unió egységének. Meg kell vizsgálni, hogy eh, különböző szakpolitikai intézkedéseket eh, hogyan tehetünk meg a leghatékonyabban az idegenforgalom fejlesztése érdekében, megfelelő célzott pénzügyi eszközökkel, amelyek ezt a politikát támogatnák, alternatív modellt tudjunk kidolgozni az idegenforgalom fejlesztésére, amely fenntartható és amely felelősebb, felelősségteljesebb politika volna. Következő felszólaló. Grazie Presidente, signor Ministro. Io non farò un... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok hosszasan beszélni, csak néhány kérdést szeretnék feltenni a miniszterasszonynak. Engem elsősorban a válaszai érdekelnek. Fél év nagyon gyorsan eltelik, most is ez történt. Különösen, amikor ilyen sok dolga volna egy elnökségnek, ennyi problémával kell megbirkóznia. A tanács és az idegenforgalom összefüggésére volnék kíváncsi elsősorban ön. Úgy gondolja, hogy megfelelő egyeztetés folyt erről a témáról, és megfelelően figyelembe vették egymás véleményét. És konkrétan azt kérdezném, hogy volt-e belső vita a tanácson belül a célzott pénzügyi erőforrások meghatározásáról kialakítottak -e egy kiindulási pontot, vagy ez még mindig várat magára? A második kérdésem a közleményre vonatkozik. Gondolja-e, hogy ez megfelel azoknak az elképzeléseknek, amelyeket az Európa 2020-as stratégia tartalmaz, vagy pedig még továbbfejlesztésre szorul? Harmadik kérdésem. Milyen intézkedések azok véleménye szerint, amelyeket tovább kellene érlelni a következő fél év során, és amelyek megfelelő formába öltésére volna szükség a következő fél évben. Ja, Frau Ministerin. Kremer úr, a zöldek nevében, igen, köszönöm. Köszönöm a felvezetőjét, asszony Úgy tűnik számomra, hogy hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtása már kézzelfogható valósága válik, hiszen korábban nem beszéltünk erről, most pedig igen, ez pozitívum. Nem csak az önszavaiból, hanem másokéból kiderül, hogy sokan még a régi nótát fújják továbbra is. A fenntarthatóság, mint kulcsszó, nagyon jó dolog, de gyakran, gyakran a szavak és a tettek között óriási szakadék tátunk. Ezért engem sokkal jobban érdekelnek a gyakorlati projektek. Hogyha például a fenntartható idegenforgalomról akarunk beszélni, akkor elmondhatom, hogy erre, ennek megvalósítására még nem került sor az idegenforgalom, a mezőgazdaság mind-mind eh, eh, káros is lehet, vagy megzavarhatja a helyi eh, ökoszisztémát. A közlekedést, az áruszállítást is meg lehet úgy szervezni, hogy viszonylag környezetbarát legyen, de ezt figyelembe kell venni, amikor mondjuk a turistákat utaztatjuk valahova, akkor érdemes lenne tájékoztatni őket arról, hogy ez mekkora szén-dioxid kibocsátási lábnyomot jelent, hogyha vonattal mennek, vagy hogyha repülővel mennek. Tudom, hogy hat hónap alatt nem lehet csodákat tenni, és a többi tagállamot is be kell vonni, de mégis a finanszírozás gyakran nem a megfelelő irányban mozdítja el az idegenforgalmat Európában. Az éghajlatváltozás elleni harcunknak sokszor ellentmond az, hogy mit és hogyan finanszírozunk. Az ECR nevében Zile úr. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, mindazért a munkáért, amelyet ő is kollégái elvégeztek az elmúlt fél évben. a Lisszaboni szerződés életbelépését követően ez egy fontos területé vált. Az Európai Bizottság által kidolgozott prioritási eh, területek között szerepel az idegenforgalom és a kultúra, a kettő pedig szorosan összefügg. Szerintem ez kiváló megközelítés. Van azonban kettő kérdésem. A hatáskorok, hatáskörök növekedése, kiterjesztése tekintetében a felmerül bennem az a kérdés, hogy a válság milyen hatással van az idegenforgalomra, esetleg kevésbé távolra utaznak az emberek, vagy rövidebb időre mennek nyaralni az emberek. Tehát általában az idegenforgalomra milyen hatással van a gazdasági válság. Nagyon gyakran előfordul, hogy a szomszédos országok szakpolitikái egymással versenyben állnak, például az áfa terén eh, versenyhelyzet alakul ki. Ezt a tanácsban sikerült felvetni 2011-ben, mit kívánnak változtatni ezen a helyzeten? Második kérdésem, eh, erre már Kramer kollega utalt a forgalommal kapcsolatban. Tavaly a vol vulkán kitörésnek eh, köszönhetően, ez még a belga elnökség előtt volt, de már önök felkészülben voltak. Nos, a vulkánkitörés eh, komoly kihatással volt az forgalomra, az év vége fele pedig a havazás, a kemény európai havazás eh, hátráltatta az eh, idegen forgalmat az okozott kár tekintetében kérdés, hogy a biztosítók mekkora felelősséget vállaltak. Köszönöm, Foster asszony, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a miniszter asszonynak az átfogó beszámolóját. Lenne azonban egy-két keresetlen kérdésem. Luxemburg, we went in Malta. Um... Luxemburg ban Máltán képviselőként nem vettünk részt az eszmecseréken, de említette, hogy 21 intézkedésre, prioritásos intézkedésre e, vonatkozott a mandátum. Jó lenne egy kis kóstolót kapni abból, hogy e, milyen területeket fednek ezek le. Négy nagy területről beszélt, de utána 21 területről beszélt, és hogy mindenki majd beszámol ezekről. Tudnál bővebben szólni a kérdésekről. A Lisszaboni szerződéssel ugyanak a dolgok, ahogy állnak. Olasz kollégánk, aki elsőként hozzászólt, Nos, a költségvetés kérdését sokan felvetették. A tagállamokban nincs pénz, nincs pénzük. Honnan fog mindez a pénz előteremtődni? Nem akarok cinikusnak látszani, de amit tudunk az forgalomról, azt tudjuk, hogy óriási verseny tapasztalható. A tagállamok egymással versenyeznek a turistákért, mindenki a lehető legtöbb embert kívánja saját hazájába vonzani. Persze van uniós program, uniós prioritások, Vannak persze olyan például szállodaláncok, amelyekről az ember tudja, hogy egyik országból és a másik országban is összevethető egy adott szálloda lánc színvonala. Itt országokról beszélünk, nem régiókról, de mégis felmerül bennem, hogy hogyan kellene, hogy működjön ez. Az együttműködés mindenki számára fontos, ennek mindenki emellett van, de pénzügyről, pénzügyi eszközökről beszéltek. Jó lenne hallani, hogy ön hogyan vélekedik a pénz kérdésekről, hiszen az önöké volt talán az egyik első soros elnökség, amely az idegen forgalommal foglalkozott. Köszönjük, hogy az elnök, a Gross úr következik. Köszönöm szépen. Először és ki szeretnék használni az alkalmat arra, hogy megemlítsem önnek, hogy vannak olyan kormányok, amelyek nincsenek átmeneti helyzetben, azok is jó munkát tudnak végezni. Ez vonatkozik a turizmusra is. Szeretnék köszönetet mondani, és hogy szeretnék gratulálni is önnek, hiszen tudom, hogy nem könnyű ez a téma, és úgy gondolom, hogy a viszonylag kis eszközökkel is nagyon sokkal tudtak elérni. Kérdéseket is szeretnék feltenni. A turizmus új témánk, a költségvetés is felmerül, de azonban a közlekedésnek is szüksége van plusz költségvetésre, és figyelembe, és szeretnék egy kérdést feltenni. Hajlandó-e jobban kihasználni a kohéziós, strukturális alapokat, főként a fenntartható turizmus kapcsán, a két második kérdés kapcsán úgy gondolom, hogy az oktatás és a foglalkoztatás nagyon fontos, ezek sincsenek még kiaknázva a turizmusban, erre is hangsúlyt kellene helyezni. Kramer úr, én olyan területről jövök, ahol mindenképpen szeretnénk megvédeni a környezetet, tehát szerintem mi tudjuk, hogy miről beszélünk, amikor fenntarthatóságról beszélnünk. A kérdés ezért továbbra is az marad, hogy a jövőben ebben az összefüggésben szeretnék jobban informálni az állampolgárokat a, kör, a turizmusról. Persze gondolni kell a környezetre is. A kérdés az az, hogy hogyan látja ön a jövőt, hogyan látja minőség kérdését, hogyan lehet itt egységre jutni, és hogyan lehet elérni azt, hogy mindenki jobban ö, megértse a turizmus, hogy hogyan lehet Európát ezen a téren jobban eladni. Mrs. Meissner. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Vielen Dank, Herr Präsident und Frau Minister. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon pozitívnak tartottam azt, amit elmondott, hiszen a turizmussal foglalkozó miniszter, sok országban is ilyen minisztérium, de én ezt nagyon pozitívnak tartom, és örülök annak, hogy erről beszélhetünk. Speciális kérdéseim lennének önhöz, mit gondol, hogyan fog tovább fejlődni Európa láthatóság, Európa képe a turizmust illetően, Beszéltünk már arról, hogy egy európai márkát kellene kifejlesztenünk a turizmust illetően. A tagállamok számára ez érdekes lehetne ez, lehet, hogy belsőleg, majd külsőleg is meg lehetne ezt de Mi lehetne Európa jele? lehetne ilyen Európa tíz nap alatt szlogent alkotni, hiszen a japánok gyakran jönnek ide megnézik az Eiffel tornyot, pedig nem csak ezt lehetne megtekinteni. Mit gondol, mennyi esélyünk van az, hogy új címkéket fogalmazzunk meg, például wellness és turizmus, idősek turizmusa, vagy bizonyos célcsoportokra eh, kiélezett turizmus. Vannak olyan régi ipari városok, amelyek ugyancsak érdekesek lehetnek. Vannak például eh, biciklis eh, utakon történő turizmus. Szerintem más kontinensen nem is annyira jellemző ez, és a kérdés az az, hogy hogyan védjük meg a turizmus kapcsán a, különböző területeket, tehát hogyan lehet egy védett területet kialakítani, amely közel áll az emberekhez. Thank you, of course. Köszönöm szépen. Természetesen Meissner úr, értettem az utalását a veterán vonat, vasúti vonalakra, úgyhogy ezt vettem ezt az adást. Miniszter asszony, kérem válaszoljon a kérdésekre. Elnök úr, kedves képviselők, megpróbálok minden kérdésre válaszolni, minden megjegyzésre válaszolni a nagy kérdést a végére hagyom. Amikor már nem figyelnek annyira, akkor lesz szó a pénzről, hiszen ez mindenkit érdekelt. Felmerült az a kérdés, hogy mi volt a kiinduló pont, hogyan lehet a tanácsban a hangulatot javítani a különböző tagállamok kapcsán, mit gondolnak a különböző tagállamok, hogyan kívánnak aktívvá válni, és milyen kiegészítő ügyek lehetnek még a turizmus kapcsán, hogyan lehet itt koordinálni. Hangsúlyoztam már az elején, hogy konszenzust sikerült elérnünk a 27 tagállam között a következtetéseket illetően, amelyeket a közlemény alapján hoztunk létre. Volt egy általánosabb keretünk, és a konszenzust nem volt könnyű elérni, és konkrétan válaszoljuk a kérdésre. Természetesen az volt a helyzet, hogy különbözőek voltak az elkezelések a tagállamok részéről, főként azt illetően, hogy Európa szerepe mi lehet a turizmusban, és ezért volt fontos az számunkra, hogy legyen egy szöveg, amely tartalmazza ezeket a következtetéseket, és amelyek egyfajta konszenzust képvisel a 27 tagállam között. Ez nagyon fontos volt számunkra, és azt mondtuk, hogy kell egy olyan módszer, amely egy keretet ad a jó gyakorlatok cseréjére, és erre kell építeni. Egy olyan fejlődésre van szükség, amely abba az irányba halad, hogy a turizmus mindenhol ki tudjon alakulni, nem csak ott, ahol már létezik. Vannak olyan területek Európában, ahol van még felzárkózási lehetőség, és e, Európának ugyanolyan szerepet kell játszania, mint minden más területen. Egyfajta példát kell e, mutatnia, jó gyakorlatokat kell megmutatnia és természetesen kritériumokat kell találni a nyílt koordinációs módszerhez, olyan kritériumokat, amelyeket nem muszáj bevinni egy jogokatási keretbe, de egy olyan, olyan kritériumok lehetnek ezek, amelyek alapján a tagállamok dolgozhatnak. Úgy vélem, hogy ez a működési megállapodás az Európai Bizottsággal, amelyről beszéltem, az pontosan ezt a célt tűzte ki maga elé, és az intézkedések, amelyekről beszéltem, az ugyancsak nagyon hatékonyak. Egy katalógust hoztunk létre, mire van szükség, annak érdekében, hogy a fenntartható turizmust helyezzük előtérbe. Azt is kérdezték, hogy a 21 intézkedés hogyan néz ki. A közleményben erről beszélünk, Ezek tulajdonképpen tengelyek, négy tengelyről beszéltem, négy fő tengely van, és ennek kapcsán fontos volt az is, hogy itt súlypontokat határozzunk meg, ez jelenleg is zajlik, ez már megkezdett ez a munkabizottság részéről, és reméljük, hogy hatékonyabban tudjuk megválaszolni azt, hogy 2011-ben a magyar elnökség alatt mi válik lehetővé lesz egy végrehajtási tervünk, ez ebbe beintegrálnak mindent, amit a tagállamok jeleztek, mindent be, belehelyeznek ebbe, amit a szerepvállalók jeleztek, és így lesz egy együttes tervünk, amit a bizottságnak javaslunk, és erre mindenképp támaszkodhat, és ebből láthatjuk azt, hogy 2013-ra milyen eredmények válhatóak. Hát itt tartunk most, és szerintem ez egy elég jó, mert így egy olyan keretben dolgozhatunk, amelyet a következtetések alapján osztunk létre, és minden tagállam támogatni tudja ezt, látja azt, hogy ebben a terem, ebben a keretben valami történik, a bizottság valamit javasol, és hogyha lépésenként így tovább lehet haladni, akkor valóban egy nagyon sikeres turizmus politikát lehet kialakítani. Ez ganz deutlich, aber es gibt, äh, wir sind am Anfang dieser e, Ebből a dinamikából kiindulva érzékenyé kell tenni a legnagyobb kritikusait és ennek a kérdésnek, mert a gazdasági jelentősége, a szociális jelentősége a turizmusnak, ahogy önök is említették, nagyon is lényeges, és szeretném elmondani azt, hogy a turizmus politika szerepet játszhat az EU 2020-as stratégiájának végrehajtásában is. Nagyon fontos az, hogy egyértelműen tegyük a vitában, a miniszteri tanácsban ezt, hiszen ugyanazok a céljaink. Szeretnénk javítani az oktatás színvonalát, szeretnénk javítani ezt a turizmus területén is. Természetesen szeretnénk a gazdaságot is támogatni, és ez egy olyan szektor, ahol a legnagyobb a munkahelyteremtési lehetőség. Tehát eh, ezek olyan célok, amelyek az EU 2020-as e stratégiájában is eh, benne vannak, tehát a turizmus, mint eszköz ehhez is nagyon jól felhasználható. Hogyan bánunk az egyes témákkal? Foglalkoztunk ezzel a témával, hogy az Aki Kommuniter által most már nagyon is nagy hatással lehetünk a turizmuspolitika kialakítására európai szinten, olyan sok politikai területek vannak, amelyekkel az Európai Unió már foglalkozik, és amelyekre nagy hatással van. A közlekedési politika, a környezetvédelmi politika, a fogyasztóvédelmi politika, ezek olyan témák, amelyek itt a korábbiakhoz képest sokkal jobban kötődnek a turizmushoz is, És mi tudjuk azt, hogy ez, ezek mind mit jelenthetnek a turizmus számára Európában. A transverzalitásról beszélhetünk itt, és felül kell vizsgálni azt, amit az Európai Bizottság most végrehajt, tehát egyfajta szkenelésre van szükség, áttekintésre van szükség, hogy megnézzük azt, hogy hol vannak a, a közvetlen befolyásolási lehetőségek a turizmus területén, a turizmus politikáját illetően, hogyan hatnak ezek a turizmusra. Tehát nagyon fontos ez a pont, és ide tartozik a közlekedési politika is. A vulkán krízist is említették, ez ugyanoda tartozik egyfajta válságkezelésre is szükség van. Ez nagyon nagy szerepet játszik a turizmus számára, ez egyértelmű. Itt is egyfajta álláspontot kell elfoglalni. Nagyon fontos volt ez a téma az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásaink során is. Nos, akkor rá is térek a költségvetés témájára, de előtte még a címkézés, a label kérdésére, amit Gross úr említett. Nagyon fontos az, hogy az egységes minőség kérdéséről beszéljünk. Vannak javaslatok, amelyek eh, legelőször az Európai Turizmus Fórumán jelentek meg, és úgy gondolom, ezek már a helyes irányba mutatnak. Tehát egyfajta alapkritériumra van szükség, amelyben meg tudnánk egyezni, és amelyen azt tudnánk mondani, hogy a minőségi címke az azt jelenteni, hogy egy, egy, egy ilyen alapvető elképzelés lenne, ez alapján lehetne amit kidolgozni, és önkéntes alapon lehetne ezt megvitatni. Természetesen vannak minőség kezelési rendszerek is. Ezekről jelenleg még tárgyalunk. Például vannak minőségkezelési rendszerek, amelyeket már ismerünk Németországban, vagy Svájcban, vagy Ausztriában is. Spanyolországban is ismertek ezek. Tehát ezek lehetnének az alapjai a minőségi címkézésnek. Úgy gondolom, hogy ez a helyes irány hisz Meissner asszony is utalt erre, hogy Európa nagyon sok mindent tud kínálni, és illetve egy kisebb fenntartható minőségi turizmus tud kínálni Európa, és ahogy ön is említette, természetesen a kulturális turizmust is tudjuk kínálni. Ezek nagyon fontos elemek, három olyan fontos elem, amelyek a mi következtetéseinkben is benne vannak. És most térek rá a költségvetésre, mert nagyon fontos a parlament számára. Többször is beszéltünk már erről, úgy gondolom, hogy a következtetésekről szóló vitában is megvitattuk ezt. A belga elnökség nem tudja meghatározni a 2013-as költségvetési sort, ezt majd mások fogják megtenni, de a vita során azért e- megemlítettük azt, hogy mit, minek is kell lennie itt, hiszen a Lisszaboni szerződésből fakadóan ez Európán, Európának foglalkoznia kell a turizmus politikájával is. Több pénzt nem lehet kiadni, teljesen új dolgot nem lehet létrehozni, kevés a pénz, ezt tudjuk. De ebben a kontextusban és ez a konszenzus, amit elértünk, az egyetemvé tette azt, hogy aktívvá kell vennünk, és specifikusan kell aktívvá válnunk a turizmus számára. A jövőben is ezt kell tennünk. Pénz nélkül nem lehet politikát kialakítani, ezt is mindannyian tudjuk, és a turizmus politikája tehát nagyon fontos, és azt mondtuk, hogy igen, lesz pénz, kell, hogy legyen pénz a turizmus számára, utána pedig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk valami újat kiépíteni, hanem azt szeretnénk, hogy specifikus cselekvési terek legyenek a már meglévő pénzügyi eszközökkel, amelyek rendelkezésre állnak, amit Gross úr is említett, és szerintem jó lenne ez az irány, hogy a struktúrális alapokat vegyük igénybe, illetve a szociális alapokat vegyük igénybe, és ezt a költségvetési vonalat a már meglévő eszközök kapcsán meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy ez a turizmus számára Európában, az egyes régiókban felhasználható lenne. Így véleményem szerint egy koherenciát hoznánk létre, tehát először is aktívvá tudnánk itt válni, másodszorban pedig koherenciát lehetne létrehozni azzal kapcsolatban, amely már eleve politikai célként megvalósul, a szociális alap, illetve a szociális alap szempontjából, másrésztről pedig megpróbáljuk elérni azt, hogy a turizmust fejleszteni lehessen, anélkül, hogy a szociális fenntartatóságát, közti fenntartatóságát ennek figyelmen kívül hagynánk. És ezek olyan elvek, amelyeket ezekből az alapokból lehet finanszírozni, és szerintem mindenképpen ez egy pluszt jelenthet majd a jövőbeli turizmus számára, hogy ezeket az eszközöket beintegráljuk. Tehát ez az, az a alap, amelyből kiindult a 27 tagállam, ez volt egy kiinduló pont, amelyből ki kell indulnunk akkor, hogyha a pénzről beszélünk az elkövetkező hónapokban. De az alap kiindulási pont az egyértelmű. Úgy vélem, tisztelt elnök úr, hogy szinte minden kérdésre válaszoltam, hogyha nem, akkor akkor figyelmeztessenek erre. No. Minister, thank you very much. Miniszter asszony, köszönöm szépen, és köszönöm a felszólalók munkáját is, illetve a kollégáinak a munkáját az elmúlt fél évben. Sok sikert kívánok a jövőre nézve, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Okay, colleagues. Kedves kollégák! Okay, colleagues, the next... Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk Kolicek úr véleménye a 2007-2013 közötti időszak kohéziós politikai programjáról. Koicsek úr sajnos nincs itt, sem pedig kollégája a Vészasszony, úgyhogy az én feladatom az, hogy felolvassam Kolicsek úr álláspontjáról a következő nyilatkozatot. Ne engem lőjenek, én csak az üzenetet hozom, a hírvivő vagyok, úgyhogy ha ellentmondásos állásfoglalást hallanak, akkor ne engem vádoljanak, felolvasom a levelet. Kedves kollégák, köszönöm a hozzájárulásukat, köszönöm a közlekedési titkárságnak az együttműködést. A legtöbb javaslatomnak az alapja egy nagyon hasznos közlekedési munkadokumentum, amely rámutat, hogy milyen hiányok vannak a kohéziós alapok kiadásaiban, illetve költségvetésében, a 2020-as prioritásokkal összefüggésben, a környezetvédelmileg biztonságosabb vagy környezetbarátabb közlekedési módok tekintetében, illetve a széndiokszid kibocsátás tekintetében javaslataik alapján teljesen megértettem a motivációjukat. Az a céljuk elsősorban, hogy a közlekedési bizottság álláspontját előtérbe helyezzék, illetve hogy a kohéziós alapokat megfelelően felhasználják a tenti iránymutatások alapján, figyelembe véve a helyi és regionális szükségleteket. Elfogadom az utolsó pillanatban benyújtott integrációs táblázatot, hogy ez egy új két, kettő A bekezdés legyen a szövegben, hogy ez egy koherens közlekedési szakbizottsági munkadokumentum legyen. Az 1-es, 4-es és a 7-es módosítók, illetve részben a 8 a 10, 12, 17 és a 19 pozitívan megfelel ezeknek a céloknak, értékes elemeket tartalmaznak a határokon átnyúló prioritásokkal kapcsolatosan, a finanszírozással, az átláthatósággal, illetve a különböző erőforrásokkal kapcsolatosan, ideértve az Európai Beruházási Bankot, a hatékonyságról és az intelligens közlekedési rendszerekről is szó van ezekben. A második résszel kapcsolatosan tartózkodást javaslok, mármint a nyolcadik bekezdés második, be, má, nyolcadik módosító második részével kapcsolatosan. Eseti alapon kell a hatékonyságot elbírálni, és ez a többi prioritással összefüggésben gondos egyensúlyozást igényel. A 2-es, 3-as, 13-as, 14-es módosítókkal kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy kevésbé részletes módosított szövegek ezek. Hasznos volna a Regionális Fejlesztési Szakbizottság kollégáival egyeztetni azzal kapcsolatosan, hogy mik a legfontosabb kérdések a kiegyensúlyozott és fenntartható közlekedési fejlesztések, beruházások tekintetében. Az általam javasolt eredeti szöveget javaslom elfogadásra, ezekben, ezeken a pontokon, ami az ötödik módosítást illeti bizonyos projektek lassú végrehajtása nem az alokált pénzügyi erőforrások korlátozottsága miatt történik így, hogyha további felmérésre van szükség a projektek tekintetében, akkor ezt meg kell tenni a TNT finanszírozási szükségleteire vonatkozó iránymutatások összefüggésében. A 16. módosító félrevezetőnek tűnik, hiszen hangsúlyoznunk kell a vasúti intermodális kapcsolódások hiányát, és gondosan kell megfogalmaznunk a szöveget, hogy a határon át nyúló projektek ne tartozzanak a kohéziós politika nemzeti hatáskörébe. Más tekintetben ezek hasznosak lehetnek, de a jelenlegi vélemény szempontjából nem. A 16-os és a 18-as módosítókat el kell utasítanom. Az első költségvetési kompetencia az egy esetleges tagállami hibákat elbírálni és jelen pillanatban még nincsen ilyen számviteli hibákról, elszámolási hibákról bizonyítékunk, másodszor pedig a demokratikus konzultációt meg kell tartani megfelelő, átlátható folyamatok keretében, tagállami hatáskörben. Köszönöm szépen a megértésüket, illetve a további munkájukat ezzel kapcsolatosan. Kolicek úr ezt a nyilatkozatot tette a jelentéssel kapcsolatban. Itala úr. Thank you, Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is el kell, hogy mondjam, hogy az előadónak sikerült átadni azt az üzenetet, hogy a kohéziós és strukturális alapokból származó pénzek, amelyek a közlekedési ágazatra kell, hogy fordításra kerüljenek, elsősorban a TENTI eh, programok keretében kerülhetnek felhasználásra, ez a legjobb felhasználási mondjuk. Azt hiszem, hogy elfogadhatom a módosítókat, csak a 18-assal kapcsolatban van egyetértésben vagyok az előadóval. A második számú módosítás ügyében óriási különbséget nem látok, inkább megfogalmazás kérdése ez az előadó nem értett velem egyet, ezért a kettes számú módosított visszavonom. A, több, a többi, a 18-as kivételével mind elfogadható. Köszönjük, Szenelova asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Liberácki eh, úr az árnyék előadónk, és sajnos nem tud részt venni ezen a bizottságülésen, ezért az ő nevében hagy mondjam el, hogy mit gondolunk az egyes módosítókról. Két területre osztotta ezt a kérdést. Egy területen a módosítókat nem szívesen fogadja, a módosítók második csoportjáról pedig eh, második csoportjában pedig komoly nézeteltérésről beszéltünk. Lássuk először a hetes módosítót, ami a határon átnyúló jellegét eh, említi ennek. Alapvetően jó, bár kicsit hosszasan megfogalmazott módosító, ezért el tudja fogadni. A nyolcas módosító második részével kapcsolatban pedig az európai fővárosok közötti eh, nagysebességű eh, vasúti összekötetésről van szó. Nem biztos, hogy egy ilyen hálózat kiépülhet, természetesen a e, nagysebességű e, vonat összekötetést támogatjuk, de ez roppant ambíciózus cél. A tízes módosító ismét csak hosszasan megfogalmazott e, módosítás, de az jó, hogy utal az Európai Parlament állásfoglalására, a zöld könyvre is, a 11-es módosító ügyében. Szerintünk a közúti szállításnak nem szabad itt szerepelnie, nem szabad a közúti közlekedést támogatni, ez egyértelműen nem fér bele a prioritásainkba. A 16-os módosítóval folytatom, amely megfelelő kritikával illeti a tagállamok alapok alapfelhasználását, de ahogy azt már említettük, egy szóbeli módosító lesz, amely elfogadható a előadó számára. Lássuk most a módosítók második csoportját. ahol az hányék előadónk nem támogatja a módosítókat. Itt a hármas módosítóval kezdeném a beruházás, befektetési allokációk a különböző közlekedési szállítási módokra. Nos, az árnyék előadónk úgy véli, hogy a négyes módosító megfogalmazása jobb, mint a hármasé. Így tehát a hármas módosítót nem fogjuk, nem tudjuk támogatni. Ami a négyes módosító indítványt illeti, a megfogalmazás véleményünk szerint határozottabb, jobb, mint az eredeti szöveg, hiszen a közúti és vasúti szállítás összehasonlítását találjuk ebben a szövegben, és a vasút támogatását hangsúlyozza, mivel a közúti szállítással nincsen gond. A hatos módosítóval folytatom, megint csak az intermodalitás, a co-modalitás, a TEN-T eh, említésre kerül, ezért támogatjuk. A 13-as módosítóval folytatom. Eh, az eredeti szöveg jó, az árnyékelődőnk úgy veli, hogy ezt a regi, eh, szabizottság nem fogja elfogadni. Uh, Meissner. No. Lichtenberger asszony, <laughs> vagy Meissner asszony? Korán jelentkeztem, mondja Meissner asszony. Az elnök sajnos mikrofon nélkül. Ja, vielen Dank. Nein, also das Köszönöm szépen. Nem a sorrendről van szó, csak attól tartottam, hogy az Aldét elfelejtik, olyan korán jelentkeztem. Nos, én az árnyék tevőnket Kacsi kollégát helyettesítem. Úgy látom, hogy sok mindenki nincs itt, aki felelőse lenne ennek a témának. Hát általánosságban fogok beszélni. Összességében mindent támogatunk, minden tendenciát támogatunk, minden megjegyzést támogatunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy összességében az európai közlekedést a koherenció szempontjából kiemeljék, és az európai közlekedést a tentén belül támogatjuk. Nem arról van szó, hogy csak a vasútra, csak az intermodalitásra, vagy a határokon átnyúló közlekedésre van szükség, és ehhez kell pénz, mindenre szükségünk van. Rugalmasan kell kiadni a pénzeket, és józanul. A kohézión kapcsán már beszéltünk arról, hogy nagyon fontosak a határokon átnyúló projektek, mert ezeket nem, minden, nem mindig tudják a tagállamok egyelőre finanszírozni, és ezért minden lehetőségre szükség van, hogy kohéziós pénzeket adjunk ki a közlekedésre. Speciálisan szeretnék kérni egy split voltot, egy részenkénti szavazást, egy egyes módosításnál. Szeretnék itt egy részenkénti szavazást, az Intermodal European Transport, és ez után szeretnénk egy részenkénti szavazást, mert ezt a módosítást első részében meg tudjuk szavazni, második, második részét viszont nem, tudjuk ennek támogatni, és ezért a szavazásnál is így fogunk eljárni. Egyébként pedig nagyon szépen köszönöm a jelentés készítőjének a nagyon jó munkáját. Mi meg? Na most következik Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, ez a téma rendkívül fontos, mert arról van szó, hogy a pénzügyi eszközök végre most már rendelkezésre állnak, amiket fel lehet használni, és így a Riké eh, módosítás nagyon jó. Az eszközök elosztása struktúrális és kohéziós alapokból az Európai Unió céljait eh, nem mindig veszik figyelembe, és Ebből azt tudom levezetni, hogy például a közlekedés ökolizációja nem mindig kerül figyelembevételre. Ezért mindig is eh, ismételjük eh, azt, hogy mennyire fontos az utca, vagy az úti közlekedés, hiszen ez, igazából eh, a Dunába öntjük ezzel a vizet, ez teljesen felesleges ismételgetni. És lehet, hogy eh, az Európai, nem az Európai Unió pénzére van egy szükség, hanem inkább arra van szükség, hogy komolyan vagyok a céljainkat. Ebbe az irányban mutat az a módosítás is, amelyet mi fogalmaztunk meg, és azt szeretnénk, hogy legyen egy jó megítélési alap arra, eh, és ugye ez ugyanaz, amit követettünk a bizottságtól már 2009-ben, hogy a konkrétan támogatott projektekről kapjunk információt. Ezek az információk soha nem érkeznek meg hozzánk, tehát vannak olyan módosítók, amik azt mondják, hogy ezt kellene támogatni, azt kellene támogatni, és hogy mennyire fontos a jó adat alap, hiszen abból tudjuk vezetni azt, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, ez is egy nagyon fontos feladatunk lenne. Másrésztről úgy vélem, hogy ez egy nagy hiányosság, és örülünk annak, hogy a jelentéskészítő ezt támogatja. Akkor, amikor kevés a pénz minden tagállamban, akkor arra kellene törekedni, hogy sokkal célirányosabban használjuk fel a pénzeket, és az európai közlekedési politika alapvető célkötőzésének megfeleljünk. Nem hiszem, hogy csak a nagy összekötetésekre kellene koncentrálni, hiszen a kicsi határokon nyúló összekötetések is nagyon fontosak. Meg kell azt állapítani, hogy gyakorlatban olyan dolgok történhetnek, mint amit én láthattam a hétvégén is, hogyha az olasz vasútról van szó, akkor Brennel és Verona között nincsen semmilyen összekötetés, mert át kell szállni egy helyi vonatra, ahol nincs hely a csomagoknak, és állni kell. Ez nem igazán jó. Ezt figyelembe kell venni. Az infrastruktúráról nem csak, erről, nem csak az infrastruktúráról van szó, hanem az infrastruktúra felhasználásáról is. És ezért Kolicek úr tervezetét támogatni tudjuk, és remélem, hogy az indítványunkat, amely a szükséges információra vonatkozik, amelyet a bizottságtól kellene megkapnunk, ez remélhetőleg többséget kap, sokkal könnyebbé tenné a vitánkat, és lehetővé tenné a számunkra, hogy információk alapján vitázzunk. Zile. Zile úr. Eh, Köszönöm elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, és ön, mint a üzenet közvetítője talán át tudja adni a köszönetemet Kolicsek úrnak. Hadd hangsúlyozom azt, hogy bár a kohéziós politikát át fogjuk dolgozni, a közlekedési ágazatban is ez, az, ez a vélemény, ne felejtsük el, hogy az adófizetők pénzéből társ finanszírozzuk e, ezeket a projekteket. Éppen ezért nem szabad túlzásokba esni, nem szabad a nemzeti e, szintet teljesen kivonni a programok tervezésébe, végrehajtásába, nem szabad, hogy ezt Brüsszel teljes mértékben kisajátítsa. Átalakulásban, fejlődésben lévő kérdés ez, a TEN-T transeurópai hálózatok, közlekedési hálózatok projektjéhez csak annyit mondhatok, hogy a hiányokat kell valahogy, a, a lyukakat kell betömködni, a hiányokat kell pótolni. A 2020-as stratégia végrehajthatóságával kapcsolatban vannak kéréseink, a 8-as, 4-es módosítóval kapcsolatban szkeptikusak vagyunk megint csak, hiszen ezek hangsúlyozzák hogy a vasút a legfontosabb közlekedési mód. Lehet, hogy így van, de nem biztos, hogy ezen a módon kell ezt megtenni, szerint a vasúti projekteknek kell szenni minden TNT finanszírozást. Ugyanez igaz a határon átnyúló projektekre. Ezen kívül a 12-es és 16-os módosítókkal sem tudunk egyetérteni, a azzal a kritikával, amely a tagállami beruházásokat célozza, a beruházások kiegyensúlyozatlanságát, mi nem hisszük azt, hogy ezen változtatni kellene. De többé-kevésbé azért támogatni tudjuk a szöveget a jelenlegi formájában. Riki úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Roppant fontos téma ez, ahogy ezt már többen az előttem szólók közül hangsúlyozták, hiszen az európai közlekedési hálózatok finanszírozása nem kevés pénzt mozgat Ezt a szakpolitikát nem tudjuk továbbfejleszteni, hogyha a finanszírozás kérdését nem oldjuk meg. Bizonyos fokú ellentmondást látok a Regionális Fejlesztési Bizottság kívánalmaival, hiszen az országok, a régiók eh, céljai, kívánságai gyakran nem összeegyeztethetőek, ellentmondóak. Egy szóbeli módosítót szeretnék a 13-as számú módosítóindítványhoz indítványhoz benyújtani, amely felkéri az Európai Bizottságot, hogy a kondicionalitás feltételrendszerét vezesse be. Ezt roppant fontosnak tartom. Én szeretném, hogyha felszólítja az Európai Bizottságot, hogy gondolja végig annak a szükségességét, hogy kondicionalitást vezessen be a jövőben. Tehát a jövőben e, kifejezést szeretném, hogyha beépítenénk, tehát ne azonnal, ne visszamenőlegesen, hanem a jövőben. Köszönjük, ezt feljegyezte a titkárság, a Jela asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék önnek köszönet mondani eh, Kolicek úr nevében eh, a javaslatokért, és eh, csak észrevételeim lennének, illetve kérdéseim Rike úrhoz a 13-as módosítóval kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy ez kitűnő javaslat, vagyis, hogy a regionális alapokra jobban támaszkodjunk a közlekedési politikában, de mivel én már meakulpáztam ezzel a tervezettel kapcsolatosan, én azért szeretném kérni, hogy kérdezni, hogy volna-e lehetőség arra, hogy az első sort ne dobjuk ki, a nyolcas pontban Kolicsek úr tollából. Itt az alapok rendelkezésre állásának növeléséről szól, és most idézem a szöveget. Értem, hogy elsősorban arra szeretne összpontosítani, hogy a regionális alapokból is meríthessen a közlekedési politika, de itt azért azt a növekedést is meg kell említeni, másodszor pedig kérdezném Simpson úrt, Kolicek úr nevében, tehát őt szeretném kérdezni, hogy el tudja fogadni Liberácki úr módosító indítványát. Ez eléggé kézenfekvő módosításnak tűnik a Költségvetési Bizottság szempontjából hiszen a 19% a különböző hálózatokra vonatkozik, és a kohéziós alapokra vonatkozik ez összességében, nem a hálózatokra. Ha így van, akkor ezt viszont kifejezetten említeni kell a szövegben. Ha nem a hálózatokra vonatkozik, akkor igazából nem releváns ebben a véleményben, különösen figyelembe véve azt, hogy vannak más módosítók, mint például amit most tartok a kezemben, amelyek pontosan arról szólnak, hogy milyen aggasztó, hogy egyre késlekednek a határon átnyúló projektek, ezt szerettem volna hangsúlyozni, köszönöm szépen. Ha jól értem, Kolicsak úr készen áll arra, hogy elfogadja a szóbeli módosítót Liberacki úrtól, mint új 2A eh, bekezdést, de azt javasolja, hogy a 16-os módosítót eh, vessük el, mert ez költségvetési hatáskör, ha jól eh, vettem ki a nyilatkozatából. Ezek az ő ajánlásai. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan holnap szavazunk. A következő témánk a ö, jelentés. Meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy az árnyék előadóknak köszönetet mondok, illetve a titkárságnak is támogatásukért, a visszajelzésekért és az együttműködő készségükért. Az NV számára készítettem ezt a véleményt, ők a felelős bizottság. Ez egy nagyon kényes téma, amit a jelentés taglal. Egy iparágról beszélünk, de a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni. Minden módosító ezzel a két területtel foglalkozik. 16 módosítót kaptunk, kettőt visszavontak, 14 maradt. Ezek vannak ma is előttünk. Bizonyos módosítók hasonló célra töreke, törekszenek, úgyhogy én három területre tudnám csoportosítani őket. Az első kategória az, hogy az egész jelentés ellen szavazzunk. Én ezt a döntést meghagynám az MV bizottságnak, és inkább a technikai, szakmai jellegű módosítókkal foglalkoznék, különösen azokkal, amelyek a vasúti közlekedésre vonatkoznak. A második része, második kategóriája a módosítóknak arra irányul, hogy a bizottság javaslatát kétféleképpen alakítsuk át. Az egyik megoldás az volna, hogy a legrégebbi, legszennyezőbb motorokat cseréljük le a 3A szakaszbeli motorokkal, cseremotorokkal. Ezzel kapcsolatosan egy szóbeli módosító lehetne helyén való, ami ezt magába foglalná. A bizottság javaslatában vannak félreérthető szakaszok, úgyhogy ez volna a a javaslatom. A második terület, amiről sok módosító szól, az, hogy vizezzük fel a bizottsági javaslatát derogációkkal, vagyis, hogy a régebbi motorokat is le kelljen cserélni. Minden módosító, ami ezt irányozza elő, olyasmi, amit én nem tudok támogatni. Én inkább az eredeti bizottsági javaslat mellett volnék. A harmadik terület, a harmadik kategória olyan motorokra, illetve mozdonyokra vonatkozik, amelyeket forgalomba hoznak. Különböző módosítók foglalkoznak ezzel a témával, és ezek konkrét számokat is javasolnak. Az egyik azt mondja, hogy vegyük figyelembe a brit vasúti rendszer sajátosságait. Itt eh, kicsik a számok, vannak módosítók, amelyeket támogatni tudok, és ezek eh, lehetővé tennék eh, a mozdonygyártók számára, hogy legyen egy kicsit nagyobb mozgásterük. Ennyit erről a 14 módosító indítványról. Nagyon remélem, hogy támogatni tudjuk a tervezet egészét. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott tervezet, és megfelel az iparág igényeinek, illetve a környezetvédelmi szempontoknak is. Köszönöm szépen. Riké úr. Köszönöm. Kihasználom annak a lehetőséget, itt vannak az Európai Bizottság képviselői, és egy kérdést intéznék hozzájuk. Vannak különböző módosítók és ellen módosítók, vagy szóbeli módosítók, amelyek érintik a vasúti kocsik témáját, mi szerint ezeket ki kell vonni a szöveg hatája alól, mert nincs megfelelő definíciónk még a rendelkezésre álló szövegben. Ezért szükség van külön csak rájuk vonatkozó javaslatra. A kutatások azt mutatják, eh, hogy utána néztünk, és a komitológiában 2010 júniusában az Európai Bizottság benyitott egy szöveget, amelyet a tagállamok és az illetékes szakbizottság elfogadtak, és következő hónapokban adnak majd ki. Itt fekszik előttem ez a szöveg, Tehát itt igenis van e, ebben a szövegben egy e, definíció a vasúti kocsikra vonatkozóan. Kérem, hogy az Európai Bizottság képviselői erősítsék meg, hogy valóban létezik egy ilyen e, definíció, hiszen hogyha kihagyjuk őket a javaslat hatája alól, akkor az nagyon nem mindegy. jó néhány tagállamot, főként Kelet-Európában érzékenyen érint ez a kérdés, ahol régebbi az infrastruktúra, kevesebb a pénz, és nagyon sok ilyen mozdony van. Thank you, Mrs. Meissner. Meissner asszony. Ah, vielen Dank. Ähm, ich habe als Köszönöm szépen árnyék jelentéstevőként ebben az esetben. Semmilyen um, módosítót nem szeretnék, mert uh, Szenyálova asszony is ezért tette minden, amit mm, mondtam, különböző módosítók vannak, és ezekkel tudok érteni. És támogatom azt, ami, ami a környezetvédelmi szabizottság állásolásában is benne van, teljes mértékben támogatom önt. Ezért arra koncentráltunk a frakciónkban, hogy a nagy-britániai kivételekre koncentráljunk. Nagyon intenzíven foglalkoztunk ezzel, a szakértőkkel, a bizottsággal is, és úgy tűnik, hogy Nagy-Britániában másfajta mozdonyok vannak, amiben nem passzolnak bele a motorok annyira. Mindezek ellenére jónak tartom azt, hogy legyenek itt kivételek, tehát a 12 régi motor helyett lehetne 20 is, és meg lehetne két évvel később nézni azt, hogy egy ilyen erős kivétel, illetve két év múlva az olyan a kivétel amennyi azt nem tudnánk támogatni. Sokáig beszéltünk erről a frakcióban, mert ez egy európai szabályozás, és az elnökünk, akiket én nagyra, nagyra tartok, akkor is el kell mondjam, hogy európai szabályozást szeretnénk, ahol már most is vannak kivételek, illetve hosszabbítások is vannak, ezért európai szinten kell ezt meghagyni, és nem szabad további kivételeket eh, biztosítani az Egyesült Királyság számára. Ezt az egy módosítást nem tudjuk támogatni. Mrs. Lichtenberger? Lichtenberger asszony? Ja, uh, eh, a... Igen. Ahogy a legtöbb jelenlévő gondolhatja. Én nem vagyok nagy támogatója annak, hogy egy eddig sem igazán ambiciózus környezetvédelmi szabályozást még jobban felhigítsunk. Számomra egy kicsit azért álszent az, hogyha nemzetközi konferenciákon mindig Európa éllavas szerepéről beszélünk, és amikor konkrétan arról van szó, hogy néhány tagállam nem kívánja a klímaváltozás, a klímavédelem alapelveit félelmet tartani, akkor én ezt nem tudom támogatni. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatát vissza kell egészében utasítani, és eh, a legtöbb módosítónál problémám volt. Először is egy dolog az, hogyha jogszabályokat hozunk létre, utána pedig úgy felhívjuk azokat, hogy hogy 20-30 évben át bizonyos országok ennek e-, ebből hasznot élveznek. Így igazából nem lehet megvédeni a klímát, így csak tönkretesszük azt. Sim- it's simple. If you want... Egyszerű kérdés ez, hogyha valaki a brit vasúti teherszállítást teljesen lehet, el akarja lehetetleníteni, akkor a kivétel ellen szavazzanak. Roppant kis piac, hiszen súlyos nyomtáv problémák, eltérések miatt ez egy roppant kis piac, ezért a kivétel célja az, hogy az a kis növekedés, amit elértünk, és az a modális átállás, amit elértünk az Egyesült Királyságban, eh, ez folytatódhasson. Hogyha a kivétel ellen szavaznak, akkor tulajdonképp ezeket a mozdonyokat ki kell vonni a forgalomból, és eh, nem rendelkezünk olyan mozdonyokkal, amelyekkel átvehetnék ezek helyét, és legalább két-három év eh, mire ezeket pótolhatjuk, ezért van szüksége erre a kivételre. Vannak 30-40 éves mozdonyok is, amelyeket a teher, vasúti terszállításban használunk. Lehet, hogy nevetséges, ezzel én nem ezzel én tulajdonképpen egyetértek, de hát ez a valóság. Hogyha az Egyesült Királyság hosszabb időt kap arra, hogy megfeleljen ennek a jogszabálynak, akkor lesz időnk és lehetőségünk arra, hogy ezeket a mozdonyokat újabb, frissebb környezetbarátabb mozdonyokkal helyettesítsük, amelyeket sajnálatos módon Kanadából tudunk beszerezni, de hogyha semmiféle kivételt sem kapunk, hogyha a határidőnek nekünk is ugyanúgy meg kell felelni, akkor ez nagyon megnehezíti a vasúti teherszállítás helyzetét az Egyesült Királyságban. És mindenki arról beszél, hogy próbáljuk terelni a teherszállítást a vasút felé. E, jó, hát rendben van, a puding próbája az evés, mint mindig. A Schröder asszony a bizottság nevében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a képviselő asszonynak, Szenálova asszonynak ezt a kiváló jelentést. Lenne egy pár megjegyzésem a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Először is a mozdonyokcsere motoraival kapcsolatban, illetve általában a mozdonyokkal, motorokkal kapcsolatban, illetve a brit kivétellel kapcsolatban. Először is a benyújtott módosító indítványok a cseremotorokra vonatkozóan az Európai Bizottság nem egy konkrét javaslat keretében eh, nyújtott be ezt a szöveget, a rugalmasságot próbálja kihasználni, hiszen új emissziós normákat kell betartani ennek az ágazatnak, miközben egy roppan nehéz gazdasági helyzetben vagyunk. A cseremotorok kérdése sokkal inkább horizontális kérdés éppen ezért. Ugyanakkor <clears throat> szeretnénk ezt egy a, a vonatkozó irányel felülvizsgálatán belül is célozni ezt a kérdést. Ezért a 3A fázis technológiát le kell váltani. Szerintünk ezt inkább egy irányelv átdolgozásán belül érdemes, de mégis nyitottak vagyunk más megoldásokra. hogy a Szenálova asszony is mondta, itt a motorcserével kapcsolatban két kérdés merül fel. A 3A technológiát használhatjuk-e? Az Európai Bizottság nyitott ez ügyben. A második kérdés pedig a mi van akkor, hogyha a 3A technológia nem elérhető, akkor milyen derogáció kivételek alkalmazhatóak, meg kell vizsgálni alaposabban eh, a kivételeket, milyen esetben engedhetjük meg, eh, precíz, konkrét, eh, konkrét feltételekre van szükség, szerintem nem szeretnénk túl sok kivételt, hiszen akkor célját téveszti az egész javaslat. Ami a mozdonyok kérdését illeti, jó néhány módosító érkezett a mozdonyok számát illetően, amelyek a rugalmasság eszköz alá eshetnek. Az Európai Bizottság 12-t eh, javasolt, itt 40-50-re is eh, érkeztek javaslatok. Szeretnénk azt végül is elkerülni, hogy egy olyan javaslatot fogadjunk el, amely az emisszió a életbe lépő emisszió normák alkalmazását teljesen elhalasztja. Ezzel a környezetvédelmi céljainkat nem tudnánk tartani, bár még egyszer mondom, bizonyos fokú mozgásterünk lehet ez ügyben. Riké úr konkrét kérdésére reagálva az ön javaslatát el tudjuk fogadni, az Európai Bizottság 2010 nyári döntését, komitológiában elfogadott döntését idézte. Ez szerintünk kell lehetőleg átfogóbb, legkonkrétabb definíció. Persze ezt még egyszer ellenőriznünk kell, de alapvetően Riki úr javaslata teljesen rendben van. Még egy kérdés felmerült. Mit tegyünk azon tagállamokkal, ahol az infrastruktúra problémái miatt eltérő a helyzet, az Egyesült Királyság nyomtáv és súly méretek miatt felmerült. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy van másik egy-két olyan tagállam is, ahol eh, a nyomtáv és a súly kérdése miatt infrastruktúrális probléma állhat fel, ezt nem is kívánjuk tagadni. Talán eltér a brit helyzet, de hát a célunk, mint mindig, a lehető legteljesebb harmonizáció. Megpróbáljuk tehát ezt a kérdést alaposan körbejárni. Talán egy olyan megfogalmazást találhatunk az irányelvben, vagy a módosítókban, amely nem egy konkrét tagállamra utal, hanem egy semlegesebb feltételrendszert szab. Mondjuk például a nyomtáv kritérium rendszer megállapításával nem konkrét brit kivételről beszélnénk, hanem egy semlegesebb megfogalmazás elfogadhatóbb lenne a parlament, illetve a tanács számára is. Ez azonban a konkrét brit helyzetet is magába foglalná. Köszönöm. Thank you. It's a bit late to be trying to... Köszönöm szépen. Egy kicsit későre jár, megpróbáljuk áttekinteni a módosítókat, de nyilván figyelembe kell vennünk a Környezetvédelmi Bizottság munkáját, hiszen Elova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Túl sok mondani való, most már nincsen mindezt kiegészítve. Az elhangzott vita után holnap szavazás lesz. Köszönöm szépen, valóban holnap kerül sor a szavazásra, és a következő napirendi pontunk eh, a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívások és költségvetési források. Ez eh, az én eh, jelentésem, én vagyok az előadója, hogyha megtalálom de meg is van. Kollégák, ez is klasszikus példa arra, amikor a koordinátorok úgy döntenek, hogy egy előadó írja meg a jelentést, aztán 48 módosítót benyújtanak hozzá. Hm, no, de se baj. Szeretnék néhány általános megalapítást tenni. Nagyon fontos, hogy rövid maradjon, tömör és célra törő a jelentés, hogy a közlekedési bizottság a legerőteljesebben és a legvilágosabban kifejthesse a véleményét. Nem csak arról van szó, hogy prioritásként kell bemutatni a közlekedés témáját a SUR bizottság számára, hogy figyelembe vegyék ezt a költségvetési prioritásoknál, de azért emlékeznünk kell, hogy a Sure Bizottság számára miért terjesztjük elő ezt a véleményt. Nem tartalmaz ez mindent, amit a közlekedésről mondani tudunk, nem tartalmaz minden összetevőt, amit ez a terület lefed, csak szeretnénk rámutatni arra, hogy milyen irányban kellene véleményünk szerint dolgoznia a Sure Bizottságnak, hogy a költségvetés is, hogy a közlekedés és költségvetési prioritás lehessen sok módosító nagyon konkrétnak tűnik, aztán mások pedig nagyon általánosak. Én inkább általánosabb megállapításokra törtem volna, Támogatni tudok sok módosítót, például azokat, amelyek hangsúlyozzák, hogy milyen fontos a területi kohézió szempontjából a közlekedés, illetve azt, hogy milyen lényeges a technikai ágazat az EU iparpolitika szempontjából, illetve hangsúlyozzák a hozzáférhetőség fontosságát, illetve összekapcsolják a 2020-as növekedési stratégiával ezt az ágazatot, valamint az olyan prioritási módosítók, amelyek a, az ügynökségnek nagyobb felelősséget adnának, de több forrást is. Aztán az EITMS-t és a Cezárt is hangsúlyozzák, az általam támogatott módosítók, illetve a VIB-t, az innovatív közlekedési projekteket, illetve a CO2 kibocsátások árveréséről is szólnak bizonyos módosítók. Ezeket tudom támogatni, nagyon nagy lelkű vagyok, de azért vannak olyanok, amelyekkel ellenérzéseim vannak. Negyedik bekezdésnél olyan kompromisszumot tudok fel ajánlani, ami a modális átváltást is támogatja, illetve az energiahatékonyságot, ahogy Jensen asszony is említette, a kohéziós alapok jobb kihasználása a prioritások kapcsán, és van egy módosító, ami figyelembe veszi azokat az érzékeny témákat, amelyek a Regi Bizottságban folyó munkára vonatkoznak. Zélz úr módosítója hangsúlyozza a TNT hálózat finanszírozásának megerősítését, de nem tudok különbséget tenni a különböző közlekedési módozatok között, oly módon, hogy az egyiket rossznak, a másikat jónak nevezném. És nagyon fontos, hogy a Sure Bizottságnak benyújtott véleményben az oldalunkra állítsuk a Sure Bizottság tagjait a tekintetben, hogy a 2020-as jövőkép szempontjából melyek legyenek a prioritások, illetve a költség szempont, költségvetés szempontjából is ezért nem annyira azt mondtam, hogy csodás a vasút és szörnyű az autó közlekedés, hanem egy kicsit szélesebb látókörben próbáltam rámutatni, hogy hogyan tudjuk a Súra Bizottságot meggyőzni arról, hogy a közlekedés prioritás. Ez a nagy csata, amit meg kell vívnunk, és ez minden frakcióra vonatkozik, még azért is küzdenünk kell, hogy a 2020-as prioritások között szerepeljen a közlekedés. Ezért küzdenünk kellett a bizottsággal szemben és mindenki mással szemben. Én azt szeretném elkerülni, hogy tévedésben ringassuk a Sure Bizottságot, csak azért, mert valamilyen módozatot támogatunk, vagy valamely projektet, és nem szélesebb körben gondolkodunk, vagy szélesebb látókörben, indokolva, hogy miért prioritás a közlekedés, miért illeszkedik a 2020-as stratégiához. Ne a 2020-as stratégiát próbáljuk hozzáilleszteni a, hozzáilleszteni a közlekedési prioritásokhoz. Ezért eh, ellenzek bizonyos eh, módosítókat, amelyeket egyébként szívem szerint támogatnék, de meggyőződésem, hogy eh, ilyen megfontolásban kell ennek a speciális bizottságnak, ennek a külön bizottságnak bemutatnunk a munkánkat és a területünket. Egyfajta marketing ez. El kell adnunk ezt a területet a külön bizottságnak, hogy felismerjék azt, hogy milyen fontos szereppel bír a közlekedés a 2020-as jövőképben. Gross úr. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr tartalmilag nem fogok mindent elismételni, amit ön elmondott. Az EPP elmondhatja, hogy az ön javaslataival, illetve a szavazó listával kapcsolatos javaslataival kapcsolatos is egyetértünk, eltekintve egy-két részlettől. Összességében mi szeretnénk egy kicsit módosítani a szavazólistát, néhány eh, módosítást szeretnénk kihúzni. Az is fontos volt számunkra, hogy a közlekedés megfelelő helyet kapjon a vita során, de a jövő szempontjából is megfelelő helyet kapjon, és természetesen ennek tükröződnie kell a megfelelő költségvetési eszközökkel is, és hidat kell képeznünk azokkal az eszközökkel is, amelyeket fel lehet használni a közlekedés mobilitás területén. Úgy gondolom, hogy ennek igazán jó helye lett az ön jelentésében másodszorban, amikor gazdaságról, a piac megnyitásáról, a környezetvédelemről van szó, akkor gyakran megértem azt a viták során, hogy Európa közlekedési terét meg kell nyitni, egészséges konkurenciát kell biztosítani, és nem szabad protekcionizmust megengedni egyetlen egy területről, vagy egyetlen egy ország részéről sem. Ami a gazdaságot illeti, én továbbra is úgy vélem, hogy ezt össze, összhangba lehet hozni, de a valóságot is szem előtt kell tartanunk, és sok területen azért van még javítási szükséglet. Ahogy ön is, mm, ahogy már elmondtam, nem akarom a tartalmilag kiemelni a pontokat, csak a stílusára beszélnék a jelentésének. Az EPP nevében szeretnék néhány technikai dolgot kiemelni. Az első módosítóban, a négyes módosítóban a második részben lemondanánk a részenkénti szavazásról, tehát az especially szó előtt végzedne a módosítás. A kettes módosításban részenkénti szavazást kértünk. Azt hallottam, hogy a legutóbbi eh, listán eh, ezt már bejelentették, mi szeretném ezt tisztázni. Egyes módosítás eh, esetében a zöldektől elnézést kérünk, az EPP így szeretett volna egy részenkénti szavazást. A 11-es mostóról lemondanánk. Ezt már közöltük. Remélhetőleg a 15-ös módosításról is lemondhatunk, ami legalábbis a második részéről a 15-ös módosítónak. Ez azt jelenti, hogy a 22-es módosításnál is lemondunk, hát egyszerűbbé már nem is tudjuk tenni a szavazólistát. És mit, kell, is, mit is kell még mondanom? A 29-es módosításnál lenne egy kis szóbeli módosító, hogy nyelvileg is összhangban legyen ez a, a kompromisszumos javaslatok, a kettes kompromisszum, itt nincsen semmilyen problémánk. A 13-asnál szóbeli módosítás lenne, a Jensen módosítában ezzel is egyetértünk. Szeretnék még technikailag utalni arra, hogy a 37-es módosító a német fordításban nem helyes. Ang, uh, angolul loan szó van, a német fordításban viszont ugyancsak a loan szó szerepel, viszont a bér uh, értelemben. Hogyha a 37-es módosítóról beszélünk, akkor az angol verzióról, tehát a loan hitel, és nem pedig a német loan, vagyis bérszóról szavazzunk. Remélem, hogy ez megfelel, és remélem, hogy legalábbis az én nyelvi tudásom elég ahhoz, hogy ezt a hibát megértsem. Köszönöm. They Mr. El Kadrawi. Biztos vagyok benne, hogy nem El Kadrawi úr. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek. Úgy vélem, hogy a frakcióm teljes mértékben támogatja önt abban, hogy politikai üzenetet kell közvetítenünk, és fókuszálnunk kell arra, és ki kell emelni azt, hogy a közlekedés kerüljön a politikai napirendre. Rövid távon ezt a sori kell megtenni, és annak kell lenni az, az üzenetnek, hogy a közlekedés nagyon fontos az Európai Unió gazdasági fejlődése szempontjából, és az EU 2020-as célkitűzéseit el lehet érni akkor, hogyha a közlekedés részévé válik egy széleskörűbb politikának. Meg kell vizsgálnunk néhány dolgot, meg kell vizsgálni a közlekedés infrastruktúra költségvetését, ezt növelni kell, ezt különböző módokon lehet megtenni, amely benne vannak ebben a jelentésben is. És az egyik lehetőség az az lenne, hogy egy újfajta orientációját vezetjük be a költségvetési eszközöknek, például a kohéziós alapnak, vagy pedig lennének olyan elkülönítések, amelyek az európai többletértékkel rendelkező projektekre vonatkoznának. Tehát az európai pénzeket olyan projektekre kell fordítani, amelyek európai érté- többletértékkel rendelkeznek. A tentéről is szó esett, ezt a jövőben egyre inkább kell aknázni, főként azért, hogy határokon átnyúló összekötetés jöjjön létre, és jobb koordinációra is szükség van. Úgy vélem, hogy ezek az üzenetek közel állnak ahhoz az elképzelésünkhoz, hogy több eszközt kapjunk a közlekedésre. Nem csak ezen jelentés alapján, hanem a politikai frakcióink részéről is szeretnénk a közlekedést a rendet tűzni és azon tartani, és szeretnénk, hogyha ez pénzügyileg is megnyilvánulna. Köszönöm szépen. Mrs. Jensen. Jensen asszony. Köszönöm, elnök úr. Vannak közülünk olyanok, akik a SURE bizottságnak tagjai vagyunk, Vagyunk egy páran, akik a közlekedés ügyéért harcolhatunk a SURE szakbizottságban. Az álláspontja kiváló e témában, elfogadom a jelentés fő következtetéseit. Megpróbáltam rámutatni arra tényre, hogy nem csak határon átnyúló, hanem multimodális jellegét is hangsúlyozni kell ennek a dolognak, hogyha a modális váltást és energiahatékonyságot próbálunk elérni, akkor a multimodalitásra szükség van. A például a kikötők esetében, illetve a transzmodális központok, átrakodó központok esetében tudjuk ezt megvalósítani remélhetőleg a módosító indítványaimat részben el tudja fogadni, be tudja építeni a javaslatba, illetve az ERTMS és a Cezár ügyben. Tikau asszony módosítója a GNSS eh, ügyére vonatkozóan. Nem tudom, hogy ez a Galileóra eh, is vonatkozik-e, vagy konkrétabb alkalmazásokat érint, mert módosító indítványai egy részét támogatni tudnám, hogyha másképp fogalmazná meg őket, konkrét eh, számok, adatok eh, nélkül, szerintünk ugyanis ezek megfogalmazása kitűzése túl korai. A különböző szállítási, közlekedési, szállítási módok eh, preferencia sorrendjét nem feltétlenül állítanák fel ezen a ponton. Végezetül a Marco Pólóval kapcsolatos módosítót is benyújtottam. E, ezzel kapcsolatban szkeptikusabb vagyok. Egyet befogadott a módosítóim közül, ennek örülök, amelyben arra utolok, hogy Marco Polo programban jó lenne, hogyha a garanciákat is tudnánk használni, nem csak visszanemtérítendő támogatásokkal dolgoznánk. Úgy tűnik számomra, hogy vannak még problémák a Marco Polo-val, ez túlságosan bürokratikus, hogyha valaki nem jár sikerrel, akkor vissza kell fizetni a pénzt, és hogyha valaki nagyon jól teljesít, akkor is vissza kell fizetni a pénzt. Szerintünk a garancia vállalással többet segíthetnénk a résztvevőken. Köszönöm az ön álláspontját nagyjából támogatni tudjuk. Tika jó módosítójával kapcsolatban szeretném még többet hallani. Rendben. Düran asszony. également, je partage. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden a véleményével együttért, egyetért a frakcióm. Négy módosítót nyújtottunk be. Nem csak a széndiokszid kibocsátást kell csökkentenünk, hanem csökkentenünk kell a balesetek számát és fokozni a közlekedésbiztonságot. Ez is megtakarítást jelent majd a külső közlekedési költségek belső tételéről is szó volt, és szeretnék hivatkozni a módszerre is. Az internalizációhoz új módszerre van szükség, különböző kategóriákat kell meghatároznunk a költségvetésen belül egy holisztikusabb megközelítésben, lefedve a vidéki városi kérdéseket és egyéb kategóriákat. Így tudunk megtakarításokat eszközölni és hatékonyabbá válni a közlekedési politikában. A 21-es módosító a flottákról beszél, hogyha javítjuk a vasúti és a közúti infrastruktúrát, illetve a vasúti kocsik infrastruktúráját, szerevények infrastruktúráját, akkor a zajszennyezést zaj is csökkenteni tudjuk. A kollégám is beszélt az idegenforgalomról. Vannak rövidebb távú eredményekkel kecsegtető projektek, ahol kézzelfoghatóak eh, az eredmények, és csökkenteni lehet a saját eh, kiadásokat, sokkal inkább, mint a végtelenre nyúló, meghatározatlan időtartamú projekteknél. Hangsúlyozni kell tehát a hatékonyságot, Zile úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkáját, elnök úr, a jelentéssel kapcsolatosan. Szeretném felhívni a 9-es bekezdésre a figyelmüket. Erről is szó volt már, én magam és mások is javasolták ezt, és egy kompromisszumos javaslatot tett ezzel összefüggésben. Nagyon jó volna, hogyha ez a nemzeti, eh, nemzetállam, nemzeti költségvetési koncentrációs megközelítés nem volna túlzott, és eh, az is szerepelne itt, hogy a koncentráció a TNT törzshálózatra összpontosulna, nagyon hasznos volna ez a kiegészítés. Köszönöm szépen. Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid észrevételt engedje meg. Elnök úr, megvilágított nagyon sok érdekes kérdést. Én szeretném ezek alapján a 24-es módosítómat visszavonni, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentéséhez. Ez a vélemény nem csak a közlekedési ágazat jelentőségét kell, hogy hangsúlyozza a döntéshozók előtt, hanem a Sure Bizottságnak érveket is kell felmutatnunk, hogy a közlekedési projektek finanszírozását nagyobb prioritásnak kezelje. Az elnök tolmácsolást kér, úgy látszik probléma volt az angol tolmácsolással. Éppen ezért hangsúlyoztam bizonyos fontos összetevőket, mint például az intelligens közlekedési infrastruktúra, az elektromos hálózatok tekintetében GSM, Galileo, hasonló projektekről beszéltem. Én visszavontam a 4D módosítót, ami a Genesisről beszélt, ezt egyébként a szakbizottság már megkapta értesítésként, tehát ez a 40-es módosító, ezt visszavontam. Ez bizonyos összegeket is meghatározott. Én azért vontam vissza a módosítót, mert úgy gondolom, hogy más módosítók már foglalkoznak ezekkel a kérdéskörökkel. A GNSS projektre kérnek ezek pénzügyi támogatást. Köszönöm szépen, Kármel asszony. Köszönöm szépen. Az EU 2020 stratégiájába bele kell vonni a közlekedést, meg is lehet ezt indokolni, hiszen a közlekedés okozza a széndiokszid kibocsátás egy részét, és eh, a 10%-os eh, növekedés, csökkenés sikerült elérni, viszont 35%-os növekedést értünk el a közlekedésnél. Ez nagyon fontos, hogy bevonjuk ezt is, ezzel is meg lehet indokolni ezt. Két módosítót szeretnék benyújtani, a 21-es módosítóról van szó elsőként. Azt mondják, hogy itt arról van szó, hogy nem akarunk részletbe bocsátkozni, csak elveket akarunk meghatározni. Egyik elv az az, hogy a zajcsökkentés csak az Európai Unió kofinanszírozásával elérhető az infrastruktúránál. Az ERTMS-nél az Európai Vasúti biztosító Rendszernél volt egy jó példa erre. A zajnál pontosan jól lehet látni ezt, hogy nem csak, hogy pénzt lehet spórolni, hanem a zajcsökkentést akkor tudjuk a lehető legjobban elérni, hogyha megfelelő anyagokba fektetünk be. Ezt is bele kell foglalni a 21-es módosítóba, és ezért, ezért for, uh, utasítjuk el a 21-es módosítót, mert ez nincs benne, és szeretném, hogyha a jelentéstől és a frakciók is elgondolkodnának ezen, hiszen ez erőnyös lehetne. A vasút kapcsán gyakran említik a zajt, hogyha ezt sikerül leküzdenünk, akkor ez valóban áttörés lehetne a vasút számára, a környezetbarát közlekedés kapcsán. Van egy fordítási hiba is, hirtelen a teherautó szó jelenik meg a zajnál. Itt a vagon szót fordították le teherautóra, és hirtelen teherautók jelentek meg, tehát itt nem itt teherszállító vagonokról van szó, tehát semmi köze a teherszállító teherautókhoz. Tehát kérem, hogy ezt nézzék meg. Tehát a német fordítás az nem jó, tehát nem arról van szó, hogy itt a teherautókat állítanánk a sínekre, hanem itt teherszállító vagonokról van szó. A második pont az a 34-es módosító. Itt arról van szó, hogy mit akarunk. Azt akarjuk, hogy a hatások a lehető leggyorsabban láthatóak legyenek, és a lehető legkevesebb pénzből. Ezért nem több pénzre van szükség, hanem másfajta politikára. Hogyha nagy projekteket akarunk meghatározni, akkor most mindegy, hogy 40, 50 vagy 60 százaléka készül el 2015-re. Németül van egy olyan kifejezés, hogy... Äh, das nach schauen. Und jobb már egy veré, mint holnap egy túlzott, tehát vég, egy, jobb lenne, hogyha ö, egy verében sok mindent elhetnénk. tehát ö, azt kérném, hogy emiatt támogassak a 31-es módosításunkat. Mrs. Ayala Sender. Ayala Sanders asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, elsősorban azért, hogy eh, ilyen megközelítésben dolgozott, vagyis, eh, hogy eh, kiderüljön, hogy milyen prioritást élvez a közlekedési terület, a SURE bizottság, illetve a költségvetés és a regionális bizottságok munkájában. hogy kiemeltebb szerepet kapjon a közlekedés, mint az előző költségvetési periódusban. És természetesen a 2020-as stratégiának is része a kutatásfejlesztés, az energetikai infrastruktúrák is fontos szerepet kapnak az USA-ról, Kínáról és minden eh, versenytársunkról beszélnek a modernizáció területén, nem csak infrastruktúra, hanem mobilitási eh, rendszereik is eh, szóba kerülnek, és ezért dicséretesnek tartom az ön munkáját, és a módosítók is érdekesek, a közlekedési terület nagyon fontos szerepet kap abban, hogy a kibocsátás csökkentés kihívásával is szembe tudjunk nézni, illetve az európai ipar versenyképességi problémáival. És a 9-es módosítót visszavonom, ezt most szeretném bejelenteni hogyha ön úgy gondolja, hogy nem javítja a jelentés színvonalát, akkor készen állok ennek a visszavonására. Köszönöm szépen. Okay, thank you, miss. Köszönöm szépen. Reuters úr a bizottság részéről. Chairman, honorable members, uh, thank you. Elnök úr, képviselő hölgyek és urak, köszönöm szépen a munkájukat, amit ezzel a kiváló jelentéssel kapcsolatosan végeztek. Ez megfelel a bizottság elképzeléseinek, ezért nekem könnyű munkám volt az ügy előadójaként. A magunk részéről a gazdasági területi kohéziós szempontokat is figyelembe vettük, a hozzáférhetőség, a növekedési stratégiával kapcsolatos témák és az innovatív módosítók pontosan azok, amelyeket figyelembe tudunk venni, hogyha túlságosan erőteljesen érvelnek az ágazati módosítók mellett, az csökkentené azt a fontos politikai üzenetet, ennek az erejét, amelynek az a lényege, hogy fontos szerepet kapjon a közlekedési terület. Ilyen röviden szerettem volna visszajelezni előadóként a témáról. Egyetértek az ön prioritásaival, illetve azokkal a témákkal, amelyeket hangsúlyozott. Köszönöm a támogatást, és remélem, hogy a jövőben is ilyen gyümölcsöző együttműködésben tudunk dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák, az észrevételeket. Tudom, hogy időről időre bizonyos kollégák úgy gondolják, hogy azzal, hogy nem támogatom a módosítójukat, valamilyen módon nem támogatok bizonyos közlekedési ügyeket. De ennek a fő célja az, hogy politikai fókuszt tudjunk itt megtartani, nem feltétlenül közlekedési fókuszt. Vannak olyan esetek, amikor túl részletesek a módosítók, túl sok minden van bennük, nem hiszem, hogy a Sure bizottságban nem ez, ezekről a részletekről kellene tárgyalni. Nagyon fontos, hogy a terület egészéről legyen szó, és bizonyos szempontokból lehet, hogy egy kicsit szigorú vagyok, sok módosított, úgymond, úgymond kiírtottam, amelyeket benyújtottak. Kérdezett egy konkrét módosítóról, Zile úr. About sites féle módosítók 28-as. Én ezzel egyetértek, nem annyira, mint a 33-assal. Én azért mondtam itt nemet, mert a régiókat említette, és a TEN finanszírozóit említve a régiókról beszélt, bizonyos tagállamokról kellene inkább beszélni, én ezért elleneztem ezt a módosítót. Számomra ez pontatlan volt ez a megfogalmazás, vagy nem volt helytálló, ezért elleneztem, nem az e, elv miatt. És megpróbáltam összehangolni az egyes módosítókat, erre több példa is volt ilyen kompromisszumos megoldásra, majd meglátjuk, mi jön ki ebből holnap, amikor a szavazásra sor kerül. Nem fogom személyesen venni, a szívemre venni ezt, különösen amikor majd a koordinátorok kezdik el bombázni a javaslatot, de majd meglátjuk, hogy mi történik. Itt arról van elsősorban szó, hogy a közlekedés témája egy kicsit magasabbra kerüljön a prioritási listán. Michael, szerettél volna szólni valamit? Például arról, hogy lehetséges-e, hogy az Európai Unióban a társfinanszírozás a gördülállományra is vonatkozzon, nem csak az infrastruktúrára. Ez volna a felvetésem általánosságban. Because I'm not so sure it's Nem vagyok benne biztos, hogy egyes tagállamokban ahol például magáncégek is üzemeltetnek vasútásárokat, pontosan így lesz ez. Ahol állami kézben maradt a vasút, ott igen, valóban. Infrastruktúrával mi újság? Hát ott is van, hogy magánkézben van. Elnök általában így vagy úgy nemzeti szinten, országos szinten kezelik a magát az infrastruktúrát. Na mindegy. Köszönjük minden esetre a hozzászólásokat, koordinátorok ülésével folytatjuk. Köszönöm, aki eddig is kitartott.